Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Kérek mindenkit, hogy maradjon csendben a terem másik végében is. Megnyitom a mai szakbizottsági ülésünket. Mindenki látta a napi rendet. Amennyiben nincsen megjegyzés, úgy a napi rendi pontokat elfogadottnak tekintjük. Ma eszmecserét folytatunk különböző témákban, illetve szavazunk majd, és a több éves pénzügyi keretre vonatkozó véleményeinkről beszélünk. 15 órakor fogunk ma délután szavazni. Szalvador Garigától elnézést szeretnék kérni, hiszen ő azt szerette volna, ha a délután későbbi részében szavazunk, viszont vannak még tárgyalások bizonyos szavazási pontokat illetően, éppen ezért ma délutánra tettük át a szavazást. Még nem érkezett meg a terembe Álva de Szúza asszony, elnézést, mondja az elnök, szeretnénk köszönteni, de Szuza asszonyt, ő Migál Portás kollégánkat helyettesíti. Örülünk a jelenlétének a szakbizottságban, és meg vagyunk győződve arról, hogy ön meg fogja védeni frakciójának elképzelését hasonlóan kollégájához, és ugyanabban a szellemben fogunk együttműködni. Szeretném eh, jelezni azt, hogy a Kobo News-ban van egy eh, hiba a hatos pontnál. Nem Francesca Balzani a jelentés eh, tevő, hanem Giovanni Lavia. Ugyanolyan nemzetiségűek, ugyanolyan kitűnő szakemberek, de nem ugyanarról a személyről van szó. Ezen kívül el szeretném mondani azt, hogy a VUM jelentés a tízes napi rendi pont. Ma délelőtt kerül megtárgyalásra. Eredetileg a nap végére terveztük ezt a pontot, ami az elnök közleményeit illeti. Webstreaming, a jelentés és a Kubu News-ban szerepelnek a nyelvek, amelyek elérhetőek a harmadik pont a május 8-ai ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Amennyiben nincsenek megjegyzések az ülés végéig, úgy ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A négyes napi rendi pont 2013-as évi költségvetés. Ez tulajdonképpen az ötös napi rendi pont. 5. Donc le mandat pour le trilogue. A három oldal egyeztetésre szóló mandátum az ötös napi rendi pont. Ma van a módosítások beterjesztésének határideje. 9, július 9-én lesz majd a trialógus. Át is térünk a hatos napi rendi pontra. Ez a 2014-20-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret. Elkezdem a mondandómat, és utána majd megkérem a jelentéstevőket, hogy folytassák. Kedden egy új találkozóra került sor a trióval, mert a tanácsi találkozó mellett, illetve a kontakt csoport megpróbált képbe helyezkedni a tárgyalások helyzetét illetően. A trióval eszmecserét folytattunk, arról az anyagról, aminek az a neve, hogy Negotiating Box, ezt a Dán elnökség készíti el, a júliusi Európai Tanácsi Csúcs találkozón szeretné bemutatni, a több éves pénzügyi keret is napirenden lesz. Mindenki kapott egy másolatot a Negotiating Box című dokumentumról. Nem térek vissza ennek a tartalmára, egy kicsit furcsa szövegről van szó, és ebben keverednek a költségvetési pontok, illetve az együttdöntési eljárás pontjai. A tanácsal szemben eh, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne keverjék a kettőt, és hogy a tanács ne avatkozzon bele ezekbe a területekbe ilyen részletesen, itt az együttdöntési eljárásra gondolok, és ez az anyag, nem tettem az egyetlen adatot sem jelenleg. Nagyon sok pont kapcsán más véleményeket fogalmaztak meg, Szeretnénk, hogyha ezek közül a jó opció maradna meg. Az általános ügyek tanácsának ülése tegnap előtt nem tett lehetőséget arra, hogy töröljünk még nyitott pontokat. Tehát a tanács álláspontja továbbra is ugyanaz maradt, mindenki ismételgeti a kezdeti álláspontját, anélkül, hogy a tárgyások elkezdődtek volna. A találkozó során a parlament nevében még egyszer elmondtuk azt, hogy mit szeretnénk, annak érdekében, hogy megfelelő összegekkel rendelkezzen, a költségvetés az adott prioritásokat illetően, illetve a saját forrásokat illetően, a költségvetés egységességét illetően, a rugalmasságot illetően, A végső tárgyalások még nem fejeződtek be, tehát végső megállapodás még nincsen. Ezen kívül készítettünk egy úgynevezett non-papert. Az önök anyagai között ez is szerepelt, és mindazzal összhangban, amely, amelyben a kontaktcsoport megállapodott, a non-paper ki fogjuk egészíteni, módosítani fogjuk, de csak kis mértékben, annak érdekében, hogy ebből elsoglási indítvány születhessen, és ezt a következő plenáris ülésen fogjuk bemutatni. Az elnökök értekezlete, a frakciók elnökei fogják ezt majd elfogadni, ők beleegyeztek abba, hogy ebben a közös politikai kezdeményezésben részt vegyenek. Mindenre arra azért van szükség, hogy a parlament még egyszer ismételhesse a legfőbb prioritásait, azokat a dolgokat, amelyekből nem enged az európai csúcs találkozó előtt, a júliusi csúcs találkozó előtt, a júniusi tanácsi eh, találkozón csak két napi rendi pont van. Az első a gazdasági növekedés támogatása, másrészt pedig a több éves pénzügyi keret. Pozitívnak mondható az, hogy ugyanezen a tanácsi csúcstalálkozón kerül megtárgyalásra ez a két pont, a kormányfők elkezdenek eh, egy első eszmecserét fol, folytatni a több éves pénzügyi keretről, és ezzel egy időben támogatják a gazdasági növekedést is, és ez a pont is ugyanezen az ülésen kerül napi rendre. Ez pedig segíti azt, hogy pozitívan tekintsünk az európai költségvetésre, megnézzük azt, hogy hogyan tudunk ezzel hozzájárulni a növekedéshez, tehát a negatív elképzelésekkel ellentétben, miszerint a költségvetés nem elegendő, itt lehetőség lesz majd egy pozitív kép kialakítására. Azt gondolom, hogy azoknak, akik részt vettek az elmúlt ülésen, az volt a benyomása, hogy az európai csúcs nem lesz kész még arra júniusban, hogy döntéseket hozzon és még csak orientációs döntéseket sem fog hozni. Nem lesznek az asztalon számok, a Negotiating Box című anyagban sincsenek számok, ezt a Dán elnökség készítette, mint említettem. Azt gondolom, hogy a legtöbb, amit várhatunk az európai csúcs találkozóról, az a napirend kialakítása, illetve hogy ezután a ciprusi elnökség alatt is folytatják ennek a módszernek a szellemében a munkát. Egy munkaanyagot fognak bemutatni a jelentéstevők a rugalmasságról. Ez az anyag benne van az önök anyagai között is. A jelentéstevők ki szeretnének-e egészíteni mindenben, amit mondtam. Azt mondják, hogy nem. Rájmer, be szeretnéd mutatni a rugalmasságról szóló anyagot? Akkor Iváló mutatja ezt be. Iváló dossier? Pardon. Pardon. Il n'est pas dans le dossier. Il n'est pas dans le dossier. Il a été anyagba, hanem elektronikus formában adtuk körbe, de most a nyomtatott formát a nyomtatott dokumentumot most adjuk körbe. Elnézést kérek a hibája. Iváló. Thank you very, very much, Mr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Ugyanis szeretném, hogyha mindenki lehetőséget kapna, hogy elolvassa az anyagot. Igyekeztünk valahogy strukturálni a rugalmassággal kapcsolatos elképzeléseinket. Többször mondtuk már, hogy a rugalmasság nagyon fontos része a tanácssal való megállapodásban a következő pénzügyi keretről, és mindenféleképpen ragaszkodunk a rugalmassághoz, különösen amikor a gazdasági helyzet átalakulóban van, és nehéz előre vetíteni, hogy 2020-ig mi várható. és azt kértük, hogy mind minden egyes alkalommal, amikor a tanácssal találkozunk, a rugalmasság kérdése napirendre kerüljön. Ez a tárgyalások része, ami a mi szakbizottságunkat illeti. Ha a többi szakbizottságot megkérjük, hogy a jogi alapról szóljanak, akkor a költségvetés szerkezete, a rugalmasság, ezek mind a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. A kiosztott anyag az első tervezet, amiben igyekeztünk összefoglalni, hogy mit értünk a rugalmasság alatt, ugyanis több eszköz áll rendelkezésre, többféleképpen lehet rugalmassá tenni az európai költségvetés. Ezeket a lehetőségeket foglaltuk össze. A jelenlegi jogszabályok tükrében a illetve annak tükrében, amit a tanács a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozóan javasolt. És a rendelkezésre álló időkben, időben ezeket az elképzeléseket tovább kívánjuk fejleszteni. Tehát most azt mutatjuk meg, hogy hol állunk, mi a bizottság javaslata, illetve mi az elképzelésünk a rugalmasságról. Ez egy munkaanyag, pusztán tájékoztató jellegű, és ez képezi majd a jövőben a tárgyalások, a viták és a döntések alapját. Úgyhogy most csak annyit kívánnék még elmondani, hogy mindenkit arra sarkaljak, hogy olvassa el az anyagot, és szívesen várjuk, ha bármiféle konstruktív javaslatuk van. Tehát még egyszer ez a tárgyalás kiinduló pontja, alapja. Ennyit kívántam csak elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm Ivaló. Azt hiszem, hogy a képviselők nagy része nem tudta még elolvasni az anyagot, úgyhogy így egy kicsit nehéz lenne eszmecserét folytatni, ezért azt javaslom, hogy adjunk magunknak egy kis időt, hogy el tudjuk olvasni ezt az anyagot, és az következő ülésen majd beszélünk róla, hogy ha addig pedig van valakinek megjegyzése, akkor azt megteheti. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát jól kell látni, hogy a tárgyalás során vannak kulcskérdések, ilyen a saját erőforrás, ilyen a rugalmasság. Ezek olyan témák, ahogy a Niveló is elmondta, amelyek több aspektust tartalmaznak, vannak különböző kategóriák, vannak globális aspektusok, és itt van a rugalmasság például az idő tekintetében, illetve az anyagok tekintetében. A tárgyalások, az előző tárgyalások nagy sikere, ugye Reimer volt az el, a jelentéstevő, az általános jelentéstevő, tehát nagy siker volt az, hogy ezek megmaradjanak kulcskérdéseknek, legfontosabb tárgyalási aspektusoknak. Minél kevésbé, minél kevésbé emelkedik a költségvetés, annál kevésbé, annál fontosabb lesz a rugalmasság az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, ugye a jelenlegi költségvetési keretről beszélek, hogy minden évben történt valami váratlan. Az elmúlt években a váratlan esemény a gazdasági és pénzügyi válság formáját öltötte, de még ezelőtt is láttunk nagyon sok váratlan eseményt, és ezért nagyon fontos, hogy a költségvetést ehhez igazítsuk. Tehát figyelembe kell venni azt is, hogy bizonyos területeken, különösen ugye a kohéziós alapokra gondolok jelenleg, olyan eljárások vannak életben, folyamatban, amelyek nagyon is merevek, és a rugalmasságot nélkülözik. Ezt próbáljuk enyhíteni ezt a merevséget, és ehhez egyrészt általános rugalmassági szabályokra van szükség, megfelelően kialakított szabályokra, és ez a feladata a tárgyalási sorozatnak, illetve a Költségvetési Bizottság mandátuma, de ezen kívül nagyon fontos, hogy a szabályozás is lehetővé tegye ezt a rugalmasságot véleményt kell készítenünk, és ez ebben a, ebben a kérdésben a többi bizottság, parlamenti bizottság az illetékes kiváló, illetve a jelentéstevőnek köszönettel tartozom, és akkor a következő ülésünkön vissza fogunk majd térni az MFF-re, tehát a több éves pénzügyi keretre, illetve ezen belül konkrétan a rugalmasságra. De azt hiszem, hogy Reimer ki kívánja ezt egészíteni. Igen, spontán. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy nagyon spontán kiegészítésem van. Azt gondolom, hogy a frakcióknak meg kell ragadniuk az alkalmat arra, hogy jelentéstevőként a következő ülésig eh, megjegyzéseket tehessenek. Annak érdekében, hogy a következő ülésig még kiegészíthessük ezt az anyagot, és még egyszer tisztáznunk kell, hogy a rugalmasság elemeit, amelyről szó volt, hova szeretnénk beépíteni az MFF szabályozásba, illetve szeretnénk-e intézményközi megállapodást erről. Azt gondolom, hogy ezt még egyszer tisztáznunk kell. És még egyszer el szeretném mondani bizonyos tapasztalatok alapján, hogy azt várom, hogy a bizottság, ami javaslatainkat illeti a rugalmassággal kapcsolatban, tovább nyisson. A bizottság készített már néhány javaslatot, amelyek megfelelő irányba mutatnak, de úgy érezzük, hogy ezek még nem elegendőek. Hát ha végén eredményt szeretnénk elérni, akkor a bizottságnak is döntenie kell arról, hogy a rugalmasságnál melyik oldalon szeretne állni. A végtelen rugalmasság, amelyet a bizottság másút kifejlesztett, erre is ki kell térnünk, hiszen itt az outsourcing rugalmasságáról is beszélünk, ez az, azonban ennek az anyagnak nem témája. Az ITRE is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és folyamatosan csak a számoszlopokról beszéltünk. Hogyha megnézzük a bizottság közleményét a GMES-szel kapcsolatban, akkor nem másról van szó, mint államközi megállapodásra a tagországok között, és e-, ezt egy általános ügyek tanácsa határozza el, és a tanács és a bizottság elfogadnak majd valamikor egy rendeletet, amely ehhez valamiféle keretet biztosít. Én ezt nem találom jónak, és úgy érzem, hogy ezzel a bizottság nem őrzője már a szerződéseknek, és gyáva. Az ITER kapcsán miért beszéljünk egy utólagos finanszírozásról, hogyha egy hasonló közleményt várhatunk a bizottságtól. Döntse el a bizottság, hogy melyik oldalra akar állni, szeretné a közösségi módszert sútba vágni, vagy pedig továbbra is rohangászni szeretne a tagországok után, mert bizonyos számok elérése nehéz. A politikai és adminisztratív kötelezettségvárások megtagadása a bizottság részéről, mivel ez nem közösségi módszer, hanem államközi megállapodás, hát akkor én ezt nem értem. A bizottság szintjén, a biztosok szintjén alapvető vitát kell folytatnunk arról, hogy milyen irányban szeretnének haladni ezen a területen. Ha mindez így folytatódik, akkor eh, nem érdemli meg ez a bizottság a mi támogatásunkat. Köszönöm. Yeah. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm. Ezt a pontosítást. Köszönöm. Tehát úgy látom, hogy nincs más megjegyzés ebben a témában, akkor még egyszer köszönet, és a következő alkalommal visszatérünk majd erre az anyagra, és közben pedig mindenki megkapja az írásos nyomtatott dokumentumot. Nézzük, hetes napi, napi rendi pont következik, de a jelentéstevő azt kérte, hogy halasszuk el ezt a napi rendi pontot. Ez egy költségvetés módosítási tervezet, de eddig még nem kezdte meg a tanács ennek a vizsgálatát. Ezért azt is azt javaslom, hogy a 14. pontra térjünk át. Eider Kadieszabál jelentése ez, innovatív pénzügyi eszközökről szól. Eider, meg is adom a szót. Gracias, presidente. Bueno, este... Köszönöm, elnök úr. Ez az első eszmecsere, ez meglehetősen fontos, Igazából nem az én feladatom, hogy ki a dolgokat. Természetesen tudom tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy milyen elképzeléseink vannak, a frakciók hogyan vélekednek erről a jelentésről az innovatív pénzügyi eszközök témakörében. Ez egy nagyon fontos téma a jövőbeni projektek finanszírozása szempontjából, a 2014-2020-as pénzügyi keret szempontjából. Itt olyan pénzügyi eszközökről van szó, amelyek eh, elsősorban az, eh, mind az állami, eh, mind pedig a magántőke mobilizálására irányulnak a számukra stratégiai jelentőségű projektek számára és amelyek az Európa 2020-as stratégiához illeszkednek. A bizottság javaslatát gyakorlatilag két részre lehet bontani. Van egy saját tőke, kockázati tőke, finanszírozás egyik részről, másrészt pedig a hitel. Nyilván nem lehet mindegyiket minden egyes alkalommal igénybe venni, minden esetre ezek azok az eszközök, amelyek rendelkezésre állnak. Ha esetleg a piac nem tud kellő forrást biztosítani, és ezeket a az eszközöket lehetne mobilizálni a projektek finanszírozásához. A 90-es évek óta már alkalmazunk ilyen pénzügyi eszközöket, és már a válság előtt is rendelkezésre álltak. A válság körülményei között azonban ezeket megfelelően kell majd strukturálni, és úgy igénybe venni, hogy azzal további tőkét is be tudjunk vonni. A legtöbb belföldi szakpolitikát a bizottság irányítja, amit részben a tagállamok is támogatnak. 11 pénzügyi eszköz áll rendelkezésre a külpolitika körében. Azt kell először is tisztáznunk, hogy miért van mindenre szükség. 2020-ig a bizottság számításai szerint a projektfinanszírozási igény 1,6 trillió eurót fog kitenni. Ezek a számok, ez a szám lebeg a levegőben, de ez sem állami költségvetés, sem az európai költségvetés nem tudja mobilizálni ezt a teljes összeget. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy csökkennek az állami beruházások, és ez már a gazdasági és a pénzügyi válság előtt is megmutatkozott. A magán megtakarítások eh, kínálhatnak lehetőséget. Az egyik cél, hogy az eszközöket úgy használjuk fel, hogy az ilyen magánmegtakarításokat be lehessen vonni a stratégiai céljaink támogatására, hiszen nem feledkezhetünk meg arról, hogy az európai költségvetés korlátozott. Az ilyen pénzügyi eszközök meglehető, megfelelő felhasználásával hatékonyabbá tehetjük az európai költségvetés felhasználását. Az eddigi tapasztalatok igen jók, voltak ugyan problémák, és a bizottság javaslata ezeket is megvizsgálta, megvizsgálja. A bevált gyakorlatra tesz javaslatot, illetve néhány elképzelést is felvázol e tekintetben. Többek között azt javasolja a bizottság, hogy csökkentsük a pénzügyi eszközök számát, annak érdekében, hogy az egyes eszközök körét ki tudjuk bővíteni. Ezen kívül kiegészítő jellegre gondol a bizottság eh, elkerülendő az esetleges átfedéseket. Van még néhány kérdés, amiben szeretném majd a véleményüket meghallgatni, és amiről döntenünk kell majd a jövőt illetően. A pénzügyi eszközök révén eh, számos forrás lehet mobilizálni, és a bizottságnak is fontolóra kellene vennie, hogy mind ezt, pusztán az EIB keretein belül, tehát az Európai Beruházási Bank keretein belül kell -e megtenni, Nyilvánvalóan az EIB kiválóan eh, irányított szervezet, de esetleg eh, szükség lehet eh, ezen pénzügyi eszközök körének kiterjesztésére és ezek intenzívebb igénybevételére, tehát meg lehetne vizsgálni, nem lehetne az EIB-n kívül más szervezeteket is bevonni. Egy további kérdés az az, hogy a bizottság által az ilyen eszközökre fordítandó összegek elegendőek-e a költségvetés szerint szereplő összegek. Tekintettel arra, hogy 2020-ig milyen célokat kívánunk elérni. Tehát elegendő ez az összeg, egyes területeken növelni kell -e az összeget, vagy általánosságban kell -e növelni. Van egy további kérdés is. nevezetesen amennyiben nem használják fel ezeket az eszközöket, akkor vissza kell-e azokat utalni az eredeti forráshoz. Felmerül természetesen ezen pénzügyi eszközök kockázata is. Itt van bizonyos vonakodás azzal kapcsolatosan, hogy most pontos számokat fogalmazzunk meg a tekintetben, hogy ezek mit jelentenek a költségvetés számára, illetve milyen kockázatok várhatók. Természetesen nem zárhatjuk ki a kockázatot. A vesztesség azonban az az összeg lesz, ami a költségvetési soron szerepel, ennél több nem. Úgyhogy itt eléggé szigorúan korlátozott felülről bekorlátozott kockázatról beszélünk. Itt gyakorlatilag esetleg a támogatás elvesztéséről beszélhetünk csak, ami a költségvetési soron szerepel. Természetesen igyekszünk hasznos projekteket finanszírozni, hogy megfelelően megtérüljenek ezek a projektek és a költségvetés visszakapja a pénzeket. Nem tudom, hogy a kollégák hogyan vélekednek erről, és mielőtt lezárom az ismertetést, majd még a módosítókat is meghallgatjuk. Well, thank you, Chairman, and thank you uh, to... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy felvázolta a kérdéseket. A bizottság közleménye az innovatív pénzügyi eszközökről mindenféleképpen eh, támogatható a mi frakciónk részéről. Meghallgattuk, hogy az Európai Számvevőszék eh, mit mondott ezekről az innovatív pénzügyi eszközökről, amelyek már most eh, léteznek. Itt eh, hallottuk, hogy kisebb összegekről lenne szó, el kell kerülni az átfedéseket. Voltak sikeresebb, illetve kevésbé sikeres pénzügyi eszközök, de mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy eh, meg kell nézni, mi az, amit eh, folytatni érdemes. Nem régiben állapodtunk meg a projekt kötvényeket illetően, ez egy új innovatív eszköz, és ettől az várható, hogy kialakulhat a kötvények magánpiaca, tehát az infrastruktúra beruházásokat finanszírozó kötvények magánpiaca, és ezzel az EU tulajdonképpen valami olyasmit támogat, ami önmagában egy önálló piacá válhat, saját lábára állhat. A lényeg az, hogy meg kell kezdeni ezeket a folyamatokat. Ezen kívül van a kockázat megosztó eszköz, amiről mindenki azt mondja, hogy óriási sikernek bizonyult. A költségvetésben fél milliárd volt a kötelezettségvállalás, miközben összesen 6 milliárdnyi beruházást finanszíroztak ezzel az eszközzel. Tehát Ebből az következik, hogy a finanszírozás lehetősége megnövekszik, ugyanakkor a költségvetés kockázata korlátozott, ami mindenféleképpen üdvözlendő. Egy levelet küldött Barozó úr a tanácshoz, illetve a parlamentnek, aminek a lényege az volt, hogy a bizottság igyekszik egyszerűsíteni általánosságban, és hogy ne találjuk fel újra, ami már korábban létezett. A CIP programra utalt, amit sokan úgy érzik, hogy a saját teremtményük Szerintem meg kell hallgatnunk, hogy a bizottság ezügyben mit mond, hiszen voltak sikeresebb, eredményesebb dolgok, voltak kevésbé sikeresek, tehát nem kell görcsösen ragaszkodnunk korábbi elképzeléseinkhez. Felmerült a kérdés, hogy az EIB-t vegyük igénybe, illetve az alapot, az e, európai beruházási alapot is. Én e, különösebben e, nem gondolkodtam még ezen, szerintem ők jól működtek, igen, sikeres vállalkozásnak tekinthetők. Amikor az EIB-t felkérjük, hogy vegyen részt a fejlesztési politikában, ez nehézséget jelenthet, hiszen ők abban erősek, hogy szigorúan a gazdaságosság alapján értékelik a projekteket. Ebben jók, többletet halmoztak fel. Nyilvánvalóan szeretnénk, ha más dolgokat is figyelembe vennének. Nem tudom, hogy esetleg más fejlesztési bankok nem lennének-e alkalmasabbak. Nyilván ezt végig lehet gondolni. Nem lenne bölcs dolog szerintem az Európai Beruházási Bankot valami másra kényszeríteni, ahhoz képest, mint amit eddig csinált, és igen jól csinált. Ami a megtérüléseket illeti, vagy a vissza áramló pénzeket, az ilyen eszközök azt is jelentenék, hogy a pénzek megtérülnének, nem szenvednénk veszteséget, sőt, akár nyereségre is szert tehetnénk. Úgyhogy ezt is figyelembe lehet venni. Én nem tartok a kockázatoktól, hiszen a kockázatokkal számolunk. De érdemes azért ezt is végig gondolni. Szerintem még nem beszélhetünk pénzpocsékolásról, hiszen az EIB-nek igen jók az eddigi tapasztalatai a projektek finanszírozásával kapcsolatosan. Ezek lettek volna az első reakcióim. Köszönöm szépen. Ann Salvador, két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az én frakciómat illeti, mi üdvözölni szeretnénk mindazt, amit Áder asszony előadott. És egyetértünk vele. Egyelőre egy első fordulóról van szó szóval az cserében. Mi is úgy érezzük, hogy az innovatív pénzügyi eszközöket, amelyekről már eh, szó volt korábban, nagyon fontos ezeken tovább dolgozni az Európai Beruházási Bank tevékenységével együtt, hiszen logikusnak tűnik eh, ez az irány, a költségvetés kezelése, illetve, hogyha belegondolunk a banki ágazat nehézségeibe, ami a projektek finanszírozását illeti, akkor ez szintén logikus lépés. Az innovatív pénzügyi eszközök multiplikátor szerepet is betöltenek, mivel magán beruházásokat tudnak eredményezni. Ezen kívül hozzá tudnak járulni a közpénzek hatékonyabb felhasználásához. Az Európai Unió költségvetése keretében. Ezen kívül úgy érezzük, hogy a támogatások rendszere amely benne van a, költségvetési, a közösségi költségvetésben, saját nehézségekkel és határokkal is rendelkezik. Néha a nemzeti oldal nehezen tudja megteremteni a társfinanszírozást a költségvetés, illetve a közösségi finanszírozás kiegészítéseként. A tradicionális pénzügyi eszközök, finanszírozási eszközök szintén nehézségekbe ütköznek, hogyha a projekttel együtt járó kockázatok túlságosan magasak. Ez lenne a frakción kerülzetes véleményem. Négy aspektust tartunk különösen fontosnak, és mindez összhangban áll a jelentéstevő véleményével, de úgy érzük, hogy ezekre fontos felhívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű eszközök a speciális helyzetekben kerüljenek alkalmazásra. Ez azt jelenti, hogy csak olyan projektek esetében, amelyek valóban megvalósíthatóak, és amelyeknél nem lehet megteremteni a megfelelő finanszírozást kizárólag a piacról. Hát a finanszírozási eszközöknek itt kiegészítő jellegük van a fő cél érdekében, tehát a magán kézből történő finanszírozás mellett jelenik meg ez az eszköz. Nagyon fontos a költségvetési ellenőrzés, illetve a pénzek felhasználása közötti rugalmasság megteremtése, illetve egyensúly megteremtése. Annak érdekében, hogy a piaci feltételeket kézben lehessen tartani. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az innovatív pénzügyi eszközöket az Európa 2020-as stratégia célnak megfelelően használják fel, tehát az infrastruktúrális projektekre és energiállátási projektekre. Nagyon fontos, hogy ezek az innovít, innovatív pénzügyi eszközök csak akkor lehetnek hatékonyak, hogyha eléggé vonzóak a befektetők számára. Ez azt jelenti, hogy a különböző projektek megfelelő bemutatására van szükség, és itt be kell tudni bizonyítani azt, hogy hasznos eszközökről van szó, hasznos projektekről, illetve a, az innovatív pénzügyi eszközök kiegészítik az egyéb finanszírozási lehetőségeket, és mindezáltal válnak vonzóvá befektetők számára. Az Európai Beruházási Banknál látjuk azt, hogy ez korlátozott mértékben valósítható meg, a kockázatok minimalizálását szeretnék, mi a költségvetését vagyunk felelősek, és ezt eh, kitűnő megoldásnak találjuk, hiszen itt egy multiplikátor szerep valósulhat meg a közösségi költségvetésből, ami pedig a kockázatokat illeti, el tudjuk fogadni ezeket eh, a frakció nevében. Éppen ezért zöld utat tudunk adni a jelentéstevőnek. A költségvetési főigazgató úr is szót kért, de először Giovanni Lavia kap szót, és majd utána RV úr. Giovanni, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Beruházási Program az infrastruktúrális hálózatokat kívánja megerősíteni a közlekedés, a energia többek között. Az európai beruházás 1,3 trillió eurót ér el, és mindemellett a 2020-as stratégiának megfelelő intervenciók, amelyek ugye fontosak a gazdasági újjáépítés, a fellendülés szempontjából, nagyon is sürgetik azt, hogy az egész csomag megvalósuljon. Mindeközben az Európai Bizottság több éves pénzügyi keret javaslata 50 milliárd eurót tartalmaz, azaz csak töredékét a teljes szükségletnek, a teljes igénynek. Tehát egyrészt szükség van az infrastruktúrára, másrészt azonban az erőforrásaink korlátozottak, és mindemellett sürgős, hogy azonnal lépjünk a növekedés, illetve a válságba való kilábalás érdekében. Ebben a kontextusban a pénzügyi eszközök, amelyek ugye multiplikátor hatással rendelkeznek, kevés forrással nagy eredményt érhetünk el, ezért a legfontosabb eszközök a kezünkben jelenek. Az európai költségvetésnek tartalmaznia kellene némi újra tőkésítést az LKB számára, azért, hogy a minősítése olyan szinten maradjon, melyel garantálhat hiteleket megfelelő körülmények között. Másrészt azonban egyetértek azon, amit Gáliel Szevesz asszony elmondott, ezen eszközök kialakítását, megfogalmazását illetően, és arra kérem a bizottságot, hogy lépjen föl bátrabban a projekt kötvények kapcsolatos javaslatában, illetve a megvalósítás terén is, valamint az erőforrások terén is. Köszönöm Giovanni, a főigazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen először is, köszönöm szépen a szakbizottság munkáját ebben a témában, hiszen a jelenlegi költségvetés keretében rendkívül fontos témáról van szó, és ahogyan elhangzott, nagyon fontos a multiplikátor hatás ezen eszközök keretében. Jelenleg annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó, hogy beszélünk róla, foglalkozunk vele, Az első harctér a pénzügyi eszközök létrehozása területén az maga a pénzügyi rendelet. Trialógusra kerül majd sor ebben a témában, a, illetve a pénzügyi eszközök témájában a holnapi nap folyamán, és ez egy nagyon fontos technikai jellegű téma, és az újraberuházás kérdését vetette föl. Egyrészt az érd, a, a tőkét illetően, másrészt a kamatokat illetően, amelyeket a pénzügyi műveletek hoznak létre. Tehát a pénzügyi eszközök nagyon is vonzóak, és közös fellépést biztosítanak a magánszektorral. Ezért nagyon fontos, hogy garanciát biztosítsunk ebben az, ebben az időszakban, méghozzá egy globális összeget biztosítsunk olyan mértékűt, amely vonza a gazdasági szereplőket. Ami pedig a pénz visszaáramlását illeti, tehát a reflow, a, a, a tanács szintjén kell ezt szabályozni, hiszen jelenleg a visszatérítések, a visszáramlások az Európai Unió költségvetéséből származnak, és ez pedig jelentős problémát mutat a pénzügyi eszközök megvalósítása területén, hiszen a jelenlegi helyzetben, például az LKTT-re gondolok, ezt a, ezt a pénzforrást visszaforgatják. Az első kihívás tehát a pénzügyi eszközök számára az az, hogy megállapodás szülessön az Európai Parlament és a tanács között, természetesen a bizottság jóváhagyása mellett, annak érdekében, hogy a reflow, tehát a pénz visszáramlása megfelelő módon szabályozva legyen, és vonzóvé tegye, vonzóvá tegye ezeket az eszközöket a gazdasági szereplők számára. Tehát tisztelt elnök úr, ennyit kívántam mondani jelenleg a holnapi trialógus, trialógust megelőzően. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le directeur général. C'est une remarque particulièrement... Köszönöm. Nagyon is időszerű ez a megjegyzés. És Inge Gressle jelentéstevőnk, aki most jelenleg nem tudott részt venni a mai ülésen, de mindenképpen figyelemmel követi majd ezt a témát. The, the, the issue with reflows that... Tehát a visszaáramló összegekkel kapcsolatos kérdés, amit a főigazgató úr is említett, nagyon fontos. A parlamentnek egyértelmű az álláspontja, ugyanakkor viszont a tanács szinte soha nem értett egyet ezzel, a visszaáramló összegek kérdésével. De teljesen egyetértek, hiszen ez nagyon fontos, és támogatom az elhangzott logikai okfejtést. Nagyon fontos, hogy a forrásokat megőrizzük ennél, ezeknél a pénzügyi eszközöknél. Ugyanakkor viszont a tanács ismételten és több alkalommal is visszautasította ezt. Minden esetre ez egy nagyon nehéz kérdés a tanács előtt. Szia. Igen, ez világos. Hogyha ezeket az alapokat nem lehet újból felhasználni, akkor ez az eszköz egy egyszerű felhasználású eszköz válik. Jelentéstevő asszony szeretne végezetül mondani még valamit? Igen, bár nincs túl sok mondani való már ehhez. Ami az általános megjegyzéseket illeti, támogatjuk a bizottságot. A reflow kérdése alapvető pont. Tudjuk azt, hogy a tanács vonakodik, és azt is tudjuk, hogy a parlament egyértelmű, erőteljes pozíciót képvisel ebben a kérdésben. De mint elhangzott, a finanszírozási e, eszközök alapvetőek, éppen ezért biztosítanunk kell, hogy ezek létezzenek. Illetve, hogy ezek e, a befektetők számára vonzóak legyenek. Ez a pénzügyi eszközöknek az egyetlen célja. Ahogy Szálvador is említette, Egyensúlynak kell lennie a parlamenti költségvetési ellenőrzés és a rugalmasság között. Azt is tudnunk kell, hogyha erőteljes pozíciót képviselünk, túlságosan sok ellenőrzést vezetünk be, akkor ezzel blokkoljuk a folyamatot. Tehát itt óvatosaknak kell lennünk. A parlament demokratikus, legitim ellenőrzési feladataihoz ragaszkodni kell, ezeket tiszteletben kell tartani, de fontos, hogy ezek a finanszírozási eszközök ne legyenek akadályok, és ezáltal ne legyenek vonzóak a befektetők számára, a magántőke számára. Fontos, ahogy a Szalvator is említette, hogy ezeket speciális helyzetekben használjuk, hiszen pont ez a definíciója az innovatív pénzügyi eszközöknek. Itt nem támogatásokról van szó, hanem speciális helyzetben felhasznált eszközökről. Olyan projektek esetében, amelyek megvalósíthatóak, viszont nem kapnak finanszírozást a piacról. És még egy megjegyzésem van mindahhoz, ami korábban elhangzott, Egyetértünk az Európai Beruházási Bank pozíciójával is. Az EIB továbbra is kitűnő szerepet fog betölteni, és minden és alkalommal, amikor pénzre van szükségünk, az Európai Beruházási Bankhoz fordulunk. Egyre növekszik a nyomás, és folyamatosan azt kell mondanunk, hogy többre van szükségünk. Éppen ezért mondtam azt, hogy ezt a spektrumot bővítenünk kell, meg kell nyitnunk, annak érdekében, hogy ezt a munkát elvégezhessük. Lavia úr is beszélt a beruházási bankról, és arról, hogy 10 milliárd tőke rendelkezésre, Barosszó is említette mindezt. És a 160 millió eurót vonzóvá kell tenni a befektetők számára. Tehát erről minden bizonyal tudunk még vitát folytatni. Köszönöm, köszönöm a jelentéstevő munkáját. Ebben a témában már egyeztettünk, és egy egész délelőttet szántunk ennek a területnek, illetve megnéztük azokat a tanulmányokat, a, amelyeket a különböző intézetektől kértünk. A következő ülésre eh, június 20-án kerül sor, és eh, folytatni fogjuk a kutatásokat addig, illetve megnézzük a eh, következés, következményeket az új pénzügyi eszközök kapcsán. Június 20-án vitára kerül majd sor ebben a témában, Eiler asszony jelentéséről a szakbizottság elfogadott egy további jelentést, illetve ezt máj, májci, május 30-án kellett elfogadni. Az ITRE a, a REGI június 21-én mutatják be majd véleményüket, és e, július 12-én lesz a szavazás a szakbizottságban, annak érdekében, hogy ez plenárisra kerülhessen szeptemberben. Azt javaslom, hogy térjünk át a tízes napi rendi pontra, ez derek témája, nem tudom, hogy ő itt van a teremben, nincs itt. Kérem, keresse meg valaki Derek Vogent. Áttérünk akkor a nyolcas napi rendi pontra, mivel Vogan úr nincs itt, ez a Gájer jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az Európai terület Együttműködési Célkitűzésnek nyújtott támogatás. Kedves kolléga, parancsoljon öné a szó. Kösz. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány módosítót szeretnék megosztani önökkel a bizottsági javaslat módosítására vonatkozóan, ami a jogalapot illeti, az Európai Regionális Együttműködésre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy nincs sok kifogásolni valónk a bizottsági anyagban, vannak közös fellépések a határmenti térségekben, és a határokon átnyúló együttműködés keretében az európai nagyregiókban. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez egy olyan program, ahol az európai többletérték a leginkább szembetűnően jelenik meg. Többek között azért, mert a határokon átnyúló együttműködés alkalmas arra, hogy az európai kohéziót támogassuk, illetve a makrorégiók számára kidolgozott stratégiákat, amelyeken a parlament is intenzíven dolgozik, hogy ezeket támogassuk. Az Európai Területi Együttműködési Program azért is ennyire fontos, hiszen egyre több a politikában a határokon átnyúló kihívás, és olyan problémákat kell megoldani, amelyek esetében közös együttműködésre van szükség a különböző politikai szinteken. Éppen ezért támogatom a bizottsági javaslatot, annak érdekében, hogy szülessen egy saját jogalap az Európai Regionális Fejlesztési Alap esetében. És ezzel az Európai Parlament kérése is teljesülne. Ha megnézzük a pénzösszegeket, és ebben a körben nem kell elmondanom azt, hogy egyenlőre fenntartásaink vannak, akkor 3,48% fog rendelkezésre állni a kohéziós eszközöknél az európai területi együttműködésre. Ez százalékos, az százalékos arány tekintve kevésnek tűnhet, viszont jelentős növekedés a jelenlegi támogatási időszakhoz képest. És a 2011-es árakhoz viszonyítva 11,7 milliárd eurót tenne ki a teljes összeg. Én támogatom ezt az összeg növelést, és fontos még egyszer hangsúlyozni azt, hogy mindez nem működik, hogyha a tagországok a megszorítási javaslataikat keresztül viszik. Ebben az esetben a szükséges összegek nem elérhetőek. preambulum bekezdéseknél hangsúlyt fektettem arra, hogy a végső kedvezményezettek számára megjelenik egy probléma a miatt. Egyrészt örülök annak, hogy a bizottság általányt alapított meg, illetve tett lehetővé ez tényleg könnyítés de hogyha határokon átnyúló területeken intenzíven foglalkozik valaki projektekkel, én a német-holland határ környékéről jövök, és foglalkozom ilyen projektekkel, a végső kedvezményezettek számára a legfőbb probléma abban áll, hogy három rendeletnek kell eleget tenniük, az európainak, a hollandnak és a az észak-rajna-vesztfáliai szabályozásnak is. Ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, és nagyon gyakran ellentmondanak egymáshoz. Hát, hogyha valaki három urat szolgál, úgymond, akkor az a visszajelzés jön, hogy hát ezt többször nem hajlandó elvégezni. Hát ezek a pénzek a határok menti térségeket kell, hogy segítsék, annak érdekében, hogy az emberek ezeknek konkrét hasznát érezhessék. különböző szinteket figyelembe kell venni, viszont a költségvetési ellenőrzésnél nem lehet akadályokat állítani, hiszen így ez az eszköz sokkal kevésbé hasznos lehet, és mi szerettünk volna utalni erre az Európai Parlamentben. Tehát ennek az eszköznek a hatékonysága azzal növelhető, ha tagországok, akik saját összegeiket is hozzáteszik ehhez, az egyes költségvetési rendeleteknek megfelelően. Hát nagyon fontos, hogy a tagországok is megfelelő hozzájárulást tehessenek. Nem csak a Brüsszelben születik a bürokrácia, mi ennek leépítésén változtathatunk, de bürokrácia alakul ki a tagországok szintjén is, illetve akadályok, és ezeket nekik kell megoldaniuk. Önökhöz is fordulok, kedves kollégák, hogy foglalkozzanak a saját tagországaikban is ezekkel a problémákkal. Várom hozzájárulásaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, Zsúrján László. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően a néppárt egyetért az elhangzottakkal, illetve a benyújtott anyagokkal végső soron a bizottság is jó nyomon jár, és a Regionális Fejlesztési Bizottság, kinek a véleményünket küldjük, szintén úgy gondolkodik, ahogy itt mi ezt megfogalmaztuk. Én azonban szeretnék egy-két dolgot még markánsabban kimondani, és talán módosító indítványokban is érdemes lenne megfogalmazni. Nevezetesen annak idején mi azt mondtuk, hogy az egész következő 7 éves költségvetési keretet 5%-kal meg kellene emelni, és ezen belül a, költség, a, a kohéziós politikára szánt összegeket legalább azon a szinten kellene tartani, amilyen szinten 2007-től most 13-ig eh, vannak. Ehhez képest az Európai Bizottság ennek a politikának a támogatását 5%-kal visszavágni javasolja, és ahogy az előadó úr is az előbb szélzott rá, a tanács felől érkező hírek még további, ennél sokkal jelentősebb visszavágásokat terveznek. Közel 70 milliárdos visszavágás, 68 milliárdos visszavágásról csiripelnek a madarak, Tavasszal nagyon szép hallgatni a madarak csiripelését, de ez a nóta nem föltétlenül kedvez azoknak, akik úgy gondolják, hogy a kohéziós politika a legfontosabb eszköze az Európai Uniónak annak érdekében, hogy a mostani válságból kikerüljünk. Nem látjuk sehol a születő tervekben azt az elszántságot, hogy ezt az eszközt megfelelő módon és hatékonysággal próbálnák használni. Ezért, tisztelt elnök úr, azt gondolom, hogy minden olyan forrást, e, anyagot, amelyet a plenáris ülés megszavaz, föl kellene használni arra, hogy a parlament világossá tegye, hogy ezen a téren egészen eltér a gondolkodása attól, ami a tanács vegykonyháiban készülődik. Tehát én támogatom a jelentéstevőnek ez irányú ambícióit, és egy-két fogalmazással, egy-két módosító indítványjal esetleg még tovább is aláhúzzuk, de alapvetően gratulálunk az elvégzett munkához, és azt gondolom, hogy egy nagy többséggel támogatott jelentést tudunk küldeni. Köszönöm szépen. Merci László, Ivars Godmani. Köszönöm szépen László, Ivars Godmani. Köszönöm szépen, elnök úr. Én hangsúlyozni szeretnék néhány fontos pontot. Az első. Olyan számokról van szó, amelyek sajnos nem hivatalos adatok, ezek csak a bizottsági javaslat adatai. Nem tudom, hogy ez esetleg lehet-e 3,48% vagy 3, több, de jelenleg ezekkel az adatokkal kell dolgoznunk. ami ezeknek az alapoknak a megvalósítását illeti, hogyha visszatekintünk, akkor ezek nem voltak olyan jók, mint a nemzetállamok alapjai, hiszen a megvalósítás volt a probléma, ez egy adott tagország esetében régiót is jelentett, más tagország esetében a teljes országot. És hogyha az adatokat követjük, akkor a megvalósításnál problémák merülhetnek fel. A rallokat nem láttuk a kohézió ezen része esetében. Ami pedig a pénzügyi szempontot illeti, a jelentéstevő a társfinanszírozás növekedését fogja javasolni egészen 85%-ig. Én nem látom azt, hogy ennek milyen hatásai lehetnek a költségvetése. Ezek a módosító indítványok várhatóak, ami a költségvetési oldalt illeti, ha magasabb társfinanszírozást kérünk, akkor ennek a pénznek rendelkezésre kell állnia. A regi jelentéstevője is tesz majd javaslatokat, és ezek keresztül fognak menni. A kérdés azonban abban áll, hogy honnét jön majd ez a pénz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Godmanis úr. Fonti úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Sanchez Schmidt asszony javasolta azt, hogy a terület működés vonatkozó hitel 7%-kal növekeljen, és nagyon fontos, hogy koherencia valósuljon meg. Ezt a javaslatot annak idején Sánchez asszony javaslatában támogattuk. Területi együttműködés az alapja az európai érteknek. Ezen kívül felmerül a kultúra és örökség kérdése a határmenti térségben, térségekben, és itt a versenyképesség szempontja is megjelenik a közszféra számára, a gazdaság számára, illetve a lakosság közötti csere szempontjából is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy ez az az alap, amelynek megvalósítása nem rendelkezik ugyanolyan előzményekkel, azt gondolom, hogy a hatékonyságot növelni fogják ezek az alapok, a makroregionalitás szempontjából is jelentős fejlődésre lesz lehetőség. Fontos, hogy a hitelek ne csak, hogy magas szinten maradjanak, de a parlament ragaszkodjon megfelelő elképzeléseihez. Tehát fontos, hogy 7%-ot kapjon a területi együttműködés. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Én is ragaszkodni szeretnék ahhoz, hogy ez a téma rendkívül fontos. Közülünk nagyon sokan ismerik, illetve kezdeményezéseket is indítottak a határmenti együttműködés témájában. És ahogy a jelentéstevő emlékeztetett, jelentős nehézségekkel találja magát szemben. Ezek részben a közösségi eljárások bonyolultságára vezethetőek vissza, de a különböző eljárások felhalmozódására is, a folyamatok bonyolultságára, és Alfonzi úr is felhívta a figyelmet erre a pontra, illetve Godmanis úr, hogy ezek a bürokráciai akadályok nagyon bonyolultak. Az együttműködés Az egyik országban regionális eh, helyi szinten valósul, meg másik eh, tagországokban pedig eh, nemzeti szinten. Éppen ezért ezek a nehézségek összeadódhatnak. És Gondmanis úr is hangsúlyozta azt, hogy olyan költségvetési fejezetekről van szó, amikor a hitelek felhasználása nagyon gyenge, gyenge és a, az átlag alatt van. Hát a hitelek kapcsán a jelentéstevők elmondták, és a 2013-as költségvetést is figyelembe kell vennünk. Lewandowski biztos maga is hangsúlyozta ennek a területnek a fontosságát. Három évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy két év alatt 5 milliárd eurót bocsátunk rendelkezés, annak érdekében, hogy támogassuk az európai gazdaságot, ez az úgynevezett fellendítési program a pénzügyi válság után, és három évvel a döntés után azt látjuk, hogy ennek a hitelnek egy részét nem lehet felhasználni, és ez nagyon bosszantó három évvel a döntés után, mely része nem használható fel ennek a hitelnek, az a része, amely határokon átnyúló programokat érintette, és amelyek esetében kettő vagy több ország is érintett volt. Itt jelentős projektekről is szó van, mint a, Nabucco gázvezeték például, de más hasonló méretű projektek is. Tehát ezen a területen, amely nélkülözhetetlen, mint hogy a jelentéstevő is hangsúlyozta, tehát nagyon fontos az Európai Unión belül ne legyenek határok. Itt nehézségek merülnek fel, bürokratikus akadályok, adminisztratív jellegű akadályok, és politikai akarat hiánya is érzékelhető bizonyos esetekben. Éppen ezért figyelemmel kell kísérnünk ezt a témát, hiszen az alapszöveg, amelyet elfog, el fogunk fogadni, ezeknek a programoknak az alapját képezi majd, és nagyon fontos, hogy ez a lehető legjobb minőségben valósuljon meg. Nagyon fontos külön odafigyelni a számokra, annak érdekében, hogy a megfelelő arányok meglegyenek, de nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk emlékezzen arra is, hogy ami a jogalapot illeti, a 2014-től megvalósítandó politikák esete, esetében mi más szakbizottságokkal szemben is ragaszkodtunk ahhoz, hogy ebben a stádiumban ne jelenjenek meg számok a vitában. Éppen ezért oda kell figyelni arra, hogy a módosító indítványaink is ehhez tartsák magukat. Minden bizonyal egy idő után meg kell jelentetni a számokat, de jelenleg egy olyan tárgyalási stádiumban vagyunk, ahol inkább azt szeretnénk, hogyha ezeket a számokat nem idéznék. Jelentéstövő úr nem szeretne szót kérni, akkor köszönöm a hozzászólók munkáját. És ezzel az anyaggal majd június 20 én és 21-én foglalkozunk. A módosítók benyújtásának határideje holnap 10 óra, június 1 -e. A regi elfogadja majd a saját jelentését is. Június 10, július 10-én és 11-én mi adjuk a véleményünket a június 20-án, 21-én, és a reginek és a regi ezt majd júliusban fogadja el. Illetve ezután a plenárison kerül majd elfogadásra a szöveg. Ennyit szerettünk volna mondani a 8-as ponttal kapcsolatban, időközben megérkezett a másik jelentéstevő, Derek Bogen úr, és ő a tízes pontról, a közös rendelkezésekről fog beszámolni Derek parancsolján. Yeah, uh, th- thank you, President. Uh, can I thank you for bringing forward uh, this item? Köszönöm szépen. Uh, köszönöm azt is, hogy előre hozta ezt az anyagot, bár annyira előre hozta, hogy majdnem lemaradtam róla. Nagyon jó az, hogy uh, egy olyan véleményen foglalkozunk, amely igazából olyan, mintha szabadságra menne az ember. A parlament uh, együttdöntési jogot kapott a kohéziós politikai szabályzását, illetően ugye, és nagyon sokat beszélünk erről a regi bizottságban, de most a Költségvetési Bizottságban nekünk is megvan a saját lehetőségünk arra, hogy a rendettel kapcsolatban véleményt formáljuk. Nézzük a véleményben, a vélemény kapcsán, üdvözlöm azt, hogy a bizottság jó pár alap számára közös szabályozást, közös keretet hoz létre, és azt hiszem, hogy ez szinergiát biztosíthat a különböző alapok számára, és így nagyobb hatást fejthetnek azok ki. Az RDF és az ELSZEF-re gondolok konkrétabban, de a többi alap esetében is így van ez. A kohéziós politikai alapok a jövőben így valóban elérhetik azt, amire szántuk őket. Üdvözlöm a további egyszerűsítést is, ugye ezt javasolta a bizottság, a jogosultsági szabályok harmonizálása, az egységes kifizetések, illetve ott van az ekoézió, amely szintén egy kicsit meggyorsítja, meg egyszerűsíti a folyamatot. Aztán ott van az ex ante és ex post kondicionalitás, azt hiszem, hogy jelenleg ezt el tudjuk fogadni, bár azt hiszem, hogy az új feltételek, az új kondi, kondi, kondicionalitás kialakítása nem szabad, hogy új terhet jelentsen. Tehát üdvözlöm a bizottság legtöbb javaslatát. Van egy-két gondolat, amelyel nem értek egyet, és ezt meg is említem a véleményben. Az egyik ilyen a makrogazdasági kondicionalitás, és úgy tűnik számomra, hogy ennek a gondolatnak nem sok barátja van, van, aki támogatja a bizottságban, de azt hiszem, hogy ezen kívül a javaslat negatív reakciót váltott ki. Nagy hiba lenne, hogyha megbüntetnénk a régiókat a tagállamok hibájáért, tehát a makrogazdasági kondicionitást ellenzem, és azt javaslom a véleményemben, hogy ezt töröljük. Aztán ott van a teljesítmény tartalék, ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim. Az egyik az az, hogy az időzítés nem megfelelő, tehát a teljesítmény tartalékot újra alokálnánk a program végét, ami szerintem némi problémát okozhat, aztán a teljesítménytartalékokkal kapcsolatban a másik probléma az, hogy a régiók is esetleg korai szakaszban projekteket vezethetnek be, amelyeket könnyű megvalósítani és elérni, de nem ezek azok, amelyek a legnagyobb gazdasági előnyt hozhatják. Tehát itt is azt javaslom, hogy a teljesítménytartalokokra való utalást töröljük. Ezen kívül vannak új átmeneti régiók, ugye ez, ezt, javasolták, ezt javasolta a bizottság. Támogatom ezt, illetve a Regbizottság is támogatja az átmeneti régiók gondolatát, illetve koncepcióját. Sajnos tegnap a Költségvetési Bizottságban némi eltérést láttam ennek kapcsán, tehát a vélemények eltértek de támogatom az átmeneti régiókat, és talán figyelmeztetésként annyit mondanék, hogy meg kell nézni a régiók finanszírozási arányát az átmeneti országok esetében, tehát például a 76 százalékot elérőknek többet kellene kapniuk, mint azoknak, akik mondjuk 89 százalékon vannak. Aztán a kohéziós politika általános költségvetése is aggodalomra ad okot. A következő pénzügyi keretben a bizottság javaslata szerint 18 milliárd eurós csökkentést kellene eszközölni, de hát ugye még lehet, hogy ennél is súlyosabb a csökkentés. Szerintem ezzel kapcsolatban mindenképpen ki kell fejeznünk az aggályunkat, hiszen a kollégák is elmondták, és a regélybizottságban is ezt láttuk, hogy a kohéziós politikának legalábbis a jelenlegi költségvetési szinten kell maradnia, hiszen a legszegényebb régióknak csak ez segíthet, tehát én személy szerint még inkább emelném ennek a költségvetését, és nem pedig csökkenteném azt. Aztán még egy-két megjegyzés. 19 módosítót nyújtottam be a bizottsági javaslathoz négy ezek közül technikai jellegű, a többi pedig azokkal a témákkal kapcsolatos, amelyet most itt elmondtam. A határidő holnap reggel van, várok még módosító javaslatokat, különösen a pénzügyi finanszírozás hozzáféréséhez való akadályokat illetően, lesznek még, vagy lehetnek még módosítók, de várom a további módosítókat, és köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök Iván Skodneri szúrja szó. I would like to stress also... Uh, Szeretném hangsúlyozni azt, amit Vógan úr mondott, illetve támogatni kívánom őt, hiszen tudom, hogy milyen irányba haladnak a dolgok a Regi Bizottságban, és szeretném támogatni a Költségvetési Bizottság tagjait arról, hogy hogyan is állnak a dolgok, illetve én milyen érzésekkel vagyok. Először is a Regi Szakbizottság feladata az, hogy módosító javaslatokat hozzon létre, amelyek megváltoztatják a szabályozást, tehát ezzel kapcsolatban az első megjegyzésem a módosítók után, tegnap volt ugye, tegnap délután 6 óra volt a Regi Szakbizottság határideje, módosító beadásának határideje. Szerintem az anyag teljesen más, mint amit a bizottság javasolt, tehát nagyon súlyos változásokat eszközöltek rajta, és ezért tegnap Hán biztos úrral, aki ugye a regionális ügyekért felelős, találkoztunk, és azt mondta, hogy továbbra is kitart a bizottság álláspontja mellett. A parlament módosítóinak az eredményeit nem tudom, hogy ezeket el fog fogadni a regi bizottság, vagy a plenáris, de egészen mostanáig, hogyha azt mondjuk, hogy ha ezeket, ezek elfogadásra kerülnek, akkor az anyag teljesen más, mint az eredeti formája annak, nem szeretnék most itt részletekbe bocsátkozni a regi szempontjából, és nagyon sok a módosítás, de hogyha a költségvetési aspektusokra összpontosítunk, és úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell a Költségvetési Bizottság igényét, ami ugye a költségvetés kezelése, annak rendben tartása. Először is el kell mondani, hogy a reggi bizottság elhatárolódott a teljesítménytartalékoktól, ugye 5%-ban határozta ezt meg a bizottság a pénzügyi tervben, középtávon, de vannak olyan országok, amelyek nem teljesítették a kötelezettségvállalásaikat a különböző programokban, és hogyha ez így van, akkor az 5%-ot megtarthatnak tartalékként, és azt mondhatják, hogy azt lehet mondani, hogy nem fogják ezt a pénzt elveszíteni, hanem újra alokálhatják olyan programokra, amelyeket esetleg meg tudnának valósítani. Nos, ezzel az a probléma, hogy eddig végkifezetésről beszéltünk 5%-ban, tehát hogyha a kötelezettségvállalásokat 95%-ban táj, teljesítette az ország, akkor a végén 5%-os kifizetést kap a bizottságtól, hogyha nem, akkor nem kapja meg ezt az 5%-ot. De a bizottság most a félidőben vezeti be ezt az 5%-ot, és a regi erre nagyon határozottan reagál, hiszen a bizottság nem tudhatja, nem láthatja a konkrét paramétereket, hogy mikor veszik el ezt az 5%-ot, illetve mikor fizetik ki. Tehát a regi ezért nemet mondott erre többségben. A bizottság a viták elkerülése miatt akarja ezt az 5%-ot, meg akarják nézni azokat az országokat, ahol tehát a, a ralok miatt ö, vezette ezt be, és azt mondja, hogy hogy ha nem megfelelően jártak el, akkor ezt nem veszik el ezt a pénzt a nemzeti borítékból, de kérjük, kérik ennek az újra alakálását. A tárgyalási csomagban nem látunk semmit a, a tanács véleményéről, de azt hiszem, hogy itt ellentmondás húzódik költségvetési szempontból. A második a makrogazdasági kondicionalitás kérdése. A regiben ezt mindenki ellenzi, hogyha nem is mindenki, de legalábbis a nagy többség, ez az érzésem. Költségvetési szempontból mit is akar a bizottság? Azt akarja, hogy vonzzuk, jó, jó formában legyünk arra, hogy vonzzuk a, a pénzforrásokat, tehát normális legyen a költségvetési deficit, megfelelőek legyenek a gazdasági paraméterek, de hát itt a tyúk és a tojás esete áll fenn, hiszen ezen paraméterek javítása érdekében szükség van a kohéziós alapra, a kohéziós forrásokra. Hiszen, hogyha a költségvetést visszavonjuk, akkor ezeket a beruházásokat is vissza fogják venni, nem pedig az administratív költségek csökkennek. Mit is akar a bizottság? A bizottság a stabilitási csomag részeit be akarja venni ebbe a rendeletbe, ebbe a szabályozásba, és hogyha megnézzük a hatos csomagot, illetve mindent, ami most ratifikációra kerül, nos, akkor ezek bizony nagyon erős reakciót váltanak ki a regiből. Ez egyértelmű a költségvetés szempontjából is, hogyha valaki nem megfelelően jár el, akkor egyszerűen elveszik tőle a pénzt. Tehát ez egy, ez egy határozott vitát kelt. Aztán a harmadik kérdés az ex ante, tehát nem az ex postról beszélek, hanem az ex antéról. Meg kell mutatni a bizottságnak, hogy elkötelezi magát egy adott ország, meg is fogja valósítani azokat a projekteket, de hát tegnap ugye beszéltünk a kifizetésekkel kapcsolatos problémákról. A regi egy olyan formulát hozott létre, hogy az ex antét a kohézióval kapcsolná össze korai szakaszban, tehát nem venné ezt ki teljesen. Nos, nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit fog gondolni. Aztán még valami. Nem tudom, de esetleg lehet, hogy az a Connecting Europe Facility-t meg fogja szavazni, meg fogjuk szavazni, de ez mintegy 10 milliárdos elvonást jelent a kohézióból. de a javaslat szerint az ETS uh, European Connecting facility csak azok, azon országok használhatnák fel, amelyek uh, jogosultak a kohéziós összegekre, ez pedig problémát fog jelenteni, mert szerintem az összekapcsolódás, az interkonnekció rendkívül fontos Európa számára. Tehát itt is ellentmondások húzódnak. Tehát, igen, 5,1%-kal kevesebb összességében a kohéziós politikára szánt összeg, hogyha ehhez hozzáadjuk a Connecting Facilities, akkor 6%-kal ez megemelkedik. De ezek a tranzit projektek általában nem voltak benne a heading 1B-ben, tehát hogyha a heading 1B-ben, tehát nem látjuk ennek az, az eredményét. Tehát olyan helyzetbe kerültünk, ahol mínusz 5%-kal kell számolnunk, és valóban felmerül a kérdés, hogy ez rendelkezésre áll-e ez az összeg, illetve költségvetési szempontból felhasználható-e eddig. A rendeletben nincsenek számok. A kérdés pedig, hogy ha a számok azon a szinten maradnak, ahol a bizottság javasolt, akkor szerintem a rendelet működhet, de hogyha valaki azt mondja, hogyha egy mínusz 10%-ról beszélünk például, akkor szerintem a kohéziós rendelet, a kohéziós szabályozás teljes mértékben szétesik, és ezért azt javaslom, hogy valóban ezt minimum összegként tartsuk meg, tehát legalább ennyire szükség van, különben az egész szétesik. Köszönöm. Súrján úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem kívánom megismételni azt, amit az előző napi rendi pont kapcsán mondtam, hiszen ezek nagyjából eh, összetartoznak. Eh, támogatjuk a, az előterjesztést, eh, Nyilván még lehet módosító indítványokat hozni. Szeretnék azonban rákérdezni arra, amit az elnök úr az előző vita lezárása során mondott, egyetértve avval, hogy most még nem a számokról folyik a vita, de azért, a, amit eh, a, a, eh, hallottunk most is az előterjesztésben, és amit magam is képviselek, hogy ezt a alapvető tételt hogy legalább a 2007-13-as szinten tartsák a kohéziós politikának a kereteit, e, ezt azért e, egyetérte az elnök úr avval, hogy ezt azért konkrét számok nélkül folyamatosan hangsúlyozzuk. Mert azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos üzenet, és tényleg gyönyörű dolog azt mondani, hogy a határon túlnyúló együttműködések céljára 3, valahány százalékot akarunk biztosítani, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a száz százalék. Tehát minden dolog cseppfolyós. Nem tudunk hinni a pozitív ígéretekben sem, ráadásul, amikor a zsák száját bekötötték, sőt egyre zsugorítják, akkor minden tételnek az emelése más tételeknek a nagyobb visszavágásával jár, amik adott esetben elfogadhatatlanok. Most abban a fázisban vagyunk, eh, nem a jogalkotást illetően, hanem az egész megállapodást illetően, amikor a parlamentnek meg kell húzni azokat a vörös vonalakat, amelyek avval a veszéllyel járnak, hogy a végén a parlament nem fogja a megegyezést elfogadni. Én úgy gondolom, hogy a kohéziós politika működőképessége az egy olyan vörös vonal, amit ha a tanács szükkeblősége nem hajlandó támogatni, akkor nekünk nem szabad beleegyezni. Ez legalább olyan fontos dolog, mint a saját forrásokért való kiállás, amiben nagyon markánsak vagyunk, de azt hiszem, hogy a kohéziós politika működőképessége egy olyan Európában, amelynek gyönyörűséges szövegei vannak a 2020-as stratégiáról, a munkahelyteremtésről, csak éppen az ehhez szükséges eszközöket akarja megvágni, ez elfogadhatatlan, és ebben nekünk nagyon világosnak kell lenni, és avval együtt, hogy folynak párhuzamosan a tárgyalások és az egyeztetések, közben születnek jogszabályok, születnek vélemények, és ezekben konzisztensen kellene mindezt képviselnünk, amiről amiről most szó van. És még egy megjegyzést szeretnék tenni, ami, amit sajnos én nem látok most teljesülni, de a parlament nincs szerintem abban a helyzetben, hogy a problémát megoldja. Nevezetesen az egész kohéziós politikával kapcsolatban két komoly kritikával lehet találkozni. Az egyik kritika az arra vonatkozik, hogy lassú a pénzek fölhasználása. Tudjuk, hogy ennek ezer oka van, a administratív terhek csökkentése folyamatosan napirenden van, ezzel most nincs nekünk mit kezdenünk. De van egy másik probléma, hogy azok a tagországok, amelyek eh, mennyiségi szempontból jól felhasználják az összegeket, és törvényesen használják föl, azok se biztos, hogy igazán hatékonyan használják föl, és ez egyfajta megegyezés kellene legyen a kohéziós támogatásban részesülők és annak a forrásait biztosítók között. Hogy valóban legyenek garanciák arra, hogy a magunk elé kitűzött célokat a programok meg is valósítják. E, erre nézve bátortalannak látom a bizottság kísérleteit, hogy egy ilyen típusú ellenőrzést, jutalmazást, illetve büntetést bevezessen ez a probléma megoldatlan, itt most nem is tudjuk megoldani, de ezt is olyan dolognak tartom, amit állandóan hangsúlyoznunk kell, mert, mert a végén a cseppek kiválják a követ, ezek a hangsúlyozások végül egy jó megoldásra fognak vezetni. Nagy pénzről van szó, ha ezt a nagy pénzt jól használjuk föl, akkor ki tudunk mászni a gazdasági válságból. Ugyanakkor nem szabad azt megengedni, hogy ketté osszon, például a parlament is ketté váljon, a kohézió, bará, kohézió barátai csoportra és a jól költők csoportjára. Ez a két dolog egymással szorosan összetartozik, és egymást erősítve tud célt elérni, egymás ellen fordulva gyakorlatilag letesszük a fegyvert. Köszönöm, elnök úr. Merci, mon cher collègue. Köszönöm szépen tisztelt kolléga. Van egy személyes megjegyzésem, hogyha megengedik. Különösen érzékeny kérdések, kényes kérdések vannak, amelyekről ugye a felszólalók és a jelentéstevő is beszélt, ez pedig a makrogazdasági kondicionalitás. Nos, szeretném elmondani, hogy bizonyos tekintetben ugye ez már működik, Például a cseh köztársaság ban azt látjuk, hogy felfüggesztették a kohéziós politikai forrásokat azért, mert nem megfelelően kezelték azokat. Lehet, hogy a probléma nem ugyanúgy jelentkezik minden strukturális alap esetében, hiszen ott van a szociális alap, a FEDER, a illetve a kohéziós alap konkrétan, tehát lehet, hogy ezek másképp nyilvánulnak meg, föl, ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Másrészt azonban a decentralizált országok esetében, ahol az agglomerációknak a jelentős költségvetéseik vannak, azonban nem teljesítik a feladataikat, a nemzeti szabályaikat, és nem tudják megfelelően kezelni a költségvetésüket, tehát mély deficitekkel dolgoznak. Nos, nem kell -e ezzel is foglalkoznunk, nem kell -e ezt is fölvetnünk, hiszen azt mondjuk, hogy mondjuk a makrogazdasági kondicionitást nemzeti szinten nem használhatjuk, illetve egy területi projekt büntetése nem valósítható meg egy nemzeti szintű hibáért, de hogyha de nem tudom, hogy nem kell -e ezt konkrétan megnéznünk akkor, hogyha helyi szinten érvényesül ez a probléma. Tehát a struktúrás alapok, kohéziós alapok esetében ott vannak ugyan makrogazdasági kondíciók, ez elvi kérdés jelent egyrészt, de meg kell nézni szerintem a részleteket. Meg kell nézni, hogy ugyanazt az álláspontot képviselhetjük-e az összes aspektus tekintetében, illetve figyelembe kell venni, hogy különböző alapokról van szó, különböző helyi helyzetekről van szó, és lehet, hogy nem ugyanazt a reakciót kell, hogy ezek kiváltsák. Tehát lehet, hogy itt egy kicsit differenciáltabban kellene eljárnunk, ezt csak inkább felvettem, hogy elgondolkodjunk róla. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, nem tudom, hogy kíván -e ismét szót kérni. Nagyon röviden, tisztelt elnök úr. Két megjegyzéssel élnék, az egyik a makrogazdasági kondicionalitás kérdése. Nos, igen, Kadmászúra nagyjából egyetértek, a regi bizottságban tényleg majdnem egy, egyöntetőleg ellenezzük ezt. Nem csak azért ellenzem, amit már elmondtam, hanem azért is, mert hogyha egy ország már gazdasági nehézséggel küzd, akkor szerintem nem logikus az, hogy még több pénzt elvonjunk tőle, különösen hogyha az a célunk, ugye, hogy fellendítsük ezt az országot. A másik pedig, másik téma pedig a kohéziós politika költségvetése. Tudjuk, a bizottság álláspontját, ez, ez némi csökkentést jelent, a parlament szeretné megtartani a forrásokat, azonban nem tudjuk, hogy a tagállamok hogyan vélekednek erről. Vannak olyanok, akik befagyasztanák az összeget, vannak olyanok, akik emelni kívánják, vannak olyanok, akik csökkenteni akarják. Most ugye egyre inkább a növekedésre helyezzük a hangsúlyt, és egyre több tagállam kezd erre fordulni. Lehet, hogy növekedést úgy lehet elérni az Európai Unióban a jövőben, hogyha a kohéziós politikát és a strukturális alapokat erősítjük meg, és ez esetleg reményt jelenthet a jövőben, a 2013 utáni időszakban. Nagyon jó, köszönöm szépen jelentéstevőnek a munkát, és most pedig szeretném mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Derek Vaughan jelentés módosítójának határideje holnap 10 óra, és a következő Költségvetési Bizottsági Ülésén június 20-21-én fogunk szavazni erről, miután a Regi is szavaz majd június, július 10-11-én, és ez után derül majd ki, hogy mikor kerül plenárisra ez a kérdés. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át két jelentésre. Kocolino hoz tartozik, tehát meg is kérem őt, hogy mutassa be ezeket, akár egyesével, akár egymás után rögtön a kettőt, ahogy gondolja. Tehát a kilences napi rendi pont következik a kohéziós alapok kapcsán. Köszönöm szépen. A kohéziós politika célja, hogy a tagállamokban a beruházásokat támogassa, mégpedig azokban az országokban, ahol a nemzeti jövedelem a 27 átlagánál 90%-nál 90 kisebb. A bizottság ...68,7 milliárd eurót javasol, ami 3%-os csökkenés a korábbi programidőszakhoz képest nyilvánvalóan ebből problémák adódnak. Ha a kohéziós politika célkitűzéseit megnézzük, egyrészt szaporodnak a célok, ugyanakkor viszont a források csökkennek. Itt a jelentés tulajdonképpen azt a kérdést veti fel, hogy a kohéziós politika céljait és a rendelkezésre álló eszközöket, forrásokat hogyan lehet jobban egymáshoz illeszteni. Másodszorban 10 milliárdot kivettünk ebből az alapból a Connect Europe projektek számára. Nyilván el kell kerülni azt a helyzetet, hogy az egyes tagállamok, amelyek ezeket a forrásokat kezelik, tovább lassuljanak az egyes megvalósítási mechanizmusok során. Tehát egy általános keretet kellene teremteni ilyen források felhasználásához, és fokozni kell a kiadások hatékonyságát. Nagyon fontos, hogy ezek az összegek bent maradjanak az EU költségvetésében. És most rátérnék a második jelentésemre röviden, már 2011-ben a parlament azt mondta, hogy legalább 5%-kal kellene növelni a forrásokat, hogy elérhessük a kitűzött célokat. Úgy tűnik, hogy ez már most nehézségeket okoz. A célnak legalább a szinten tartásnak kell lenni, a források szinten tartásának. És még van egy nagyon fontos eszköz itt, a 2020-as stratégiai célok szempontjából. Fontos, hogy az egyes régió közötti fejlettségi különbségeket csökkentsük. A 24,3% ez a, illetve milliárd 68,3 milliárdról beszélünk, és az utóbbi alapnál a következő program készítési időszakra 180 euró állna rendelkezésre, ami a korábbi program készítési időszakhoz képest 10%-os csökkentést jelent. és az alapok kapcsolatosan mindenek előtt a kitűzött célok, a 2020-as célok és a rendelkezés álló források közötti összhang hiánya mindenféleképpen problémát jelent. A jelentésemben azt javasolom, hogy az idegenforgalommal és a kultúrával összefüggő tevékenységeket kell hangsúlyozni az eredeti célkitűzések szempontjából, és a számvevőszék is utalt arra, hogy az előző programkészítési időszakban ez az a két terület, ami leginkább sikeres volt és hozzájárult a munkahelyteremtéshez. A prioritások sem pontosan megfogalmazottak. Hangsúlyozzuk, hogy a célkitűzések összpontosítása biztosítja a programok magas színvonalú megvalósítását. Másrészt egy kritikus megjegyzést is teszünk a teljesítmény tartalékokkal kapcsolatosan, ezeknek a kiadások maximálása lenne a célja, de ehhez egyszerűsíteni kell az administratív eljárásokat, és jobb szinergiát kell megteremteni az egyes eszközök között. Végezetül pedig a, forrá, a rendelkezés álló források, a 180 milliárd euró, illetve a kitűzött célkitűzések összhangját meg kell teremteni. Különös tekintettel arra, hogy az előző programkészítési időszakhoz képest 10%-kal kevesebb összeg áll rendelkezésre. Megfelelő kapcsolatot kell tehát teremteni a célkitűzések és a források között. A lényeget így próbáltam összefoglalni, elnök úr, a két jelentés kapcsán. Köszönöm a szót, elnök úr. E, ezeket a jelentéseket is, mint a, a ma tárgyal többieket is a néppárt részéről támogatni e, tudjuk. E, itt megint fölmerült ugye az a kérdés, hogy a milyen hírek jönnek, ha mi, mik a kilátásaink a számokat illetően a dolog végén. A, mm, én ugye azt szeretném hangsúlyozni, hogy az a bizonyos 5%-os emelés, amiről ezer, tavaly beszéltünk, az az egész európai költségvetésre vonatkozik, kohéziós politika területén a szinten tartásról beszéltünk akkor is. Ez az a vörös vonal, amihez továbbra is ragaszkodnunk kell, esetleg taktikai szempontból meg lehetne gondolni azt, hogy menjünk egy kicsit tovább, de akkor nem vagyunk konzekvensek a saját korábbi állításainkhoz képest. Azokkal a nehézségekkel a hátunkon, amik az alacsony költési százalékok, az elmaradottságok, a rallók jelentenek, az összeg bővítésével tulajdonképpen kinevetetjük magunkat, azt hiszem, és örülök, hogy erre a raportőr se tesz kísérletet. Noha a vágyak nyúlhatnak nagyon magasra, a megvalósíthatóságot is mindig figyelembe kell vegyünk. Nem az, hogy a tanács mire hajlandó, hanem hogy ha megvan a költségvetés, akkor az milyen mértékben és hogyan hasznosul. Tehát a normális és a tárgyalásokat elősegítő megközelítés az a szinten tartás. Szeretném, ha a kollégák elég eh, jó tudatosítanák magukban azt, hogy ezeknek a tárgyalásoknak a jellege eh, ketté válik, egyrészt együtt döntési eljárással határozzuk meg ezeket a szabályokat, amelyekről most beszélünk, és majd amikor az összegeket is jelentő eh, pénzügyi tervek megállapodásáról van szó, akkor bizony csak egy végső igent vagy nemet tudunk mondani. Ezért hangsúlyozom állandóan azt a bizonyos vörös vonalat, amit az elnök úr e, is, és a hát többek részt vesznek azon az egyeztető tárgyalásokon, amelyek a tanácssal folynak, ami egy egészen új helyzet, korábban nem így zajlottak a dolgok, tehát részletekben menően a parlament nem fog tudni e, hivatalosan e, plenáris ülés szinten tárgyalni, de talán el tudjuk juttatni az üzeneteinket és vörös vonalainkat a tanácsba, amikor ott a végső döntés megszületik. Ehhez jó szolgálatot tesz a tovább, korábbi 7 éves szint megtartására való ismételt és folyamatos utalás. Köszönöm szépen, és gratulálok az előterjesztéshez. Merci, mon cher collègue. Monsieur... Köszönöm szépen, kedves kolléga, is úr parancsoljon. Elméletileg 100%-ban támogatom Sórián urat, miszerint tartsuk meg a meglévő szintet. De nem tudom, hogy ez sikerül-e a mínusz 5% bizottság értelmében, és a tanács még lejjebb akar menni. Nagyon egységesen kell fellépnünk, annak érdekében, hogy megtartsuk a szintet, ami a kohéziót illeti. Itt a fő problémát abban látom, és a plenáris szavazásának is ez lett, lesz az eredménye. A kohéziós pénzek eh, bizonyos országokra nézve eh, vannak érvényben, nem régiókra nézve. Létezik eh, átmeneti kohéziós támogatás bizonyos országok esetében, de a követ, eh, következő MFF-nél ez már nem lesz elképzelhető. A fő probléma az, hogy ezek címkézett támogatások voltak, és valahogy szétosztották őket a bizottsági javaslatban. 10 milliárdot kivettek ebből, ez egy heted, súlyos összegekről van szó, 16%-ról, tehát ennyit elvettek belőle, és ez az európai támogatásokkal együtt problémák elé állítja az országokat. Lehet, hogy ezek az országok meg tudják valósítani a projekteket, így ezek a projektek sikeresebbek lehetnek, és ezeket támogatják az Európai Connecting Facility-ből. Ez azt jelenti, hogy nem az összes ország, amely amúgy kvalifikált a kohéziós támogatások szempontjából hozzáférhet ehhez a 10 milliárdhoz. Hiszen, hogyha egy rossz projektet nyújtanak be, amely nem versenyképes más projektekkel összevetve, akkor nem fogják megkapni a támogatást. Ez a probléma, én úgy látom. És itt egy súlyos problémáról van szó a 10 milliárd kapcsán is. Hogyha egy kicsit enyhíteni akarjuk a képet, akkor a regi jelentéstevője azt tette, amit én már korábban mondtam, a 10 milliárdot olyan országok számára tenni elérhetővé, akik kvalifikáltak. De elképzelhető, hogy vannak olyan országok, amelyeknek jobb projektjeik vannak. És ez a legfőbb kérdés. Én erre az esetre nézve azt mondom, hogy ez mesterséges. És az én javaslatom a regiben az, hogy én ezt nem fogom elfogadni. Itt egy játmáról van szó. Hogyha létre akarjuk hozni ezt az eszközt, akkor meg kell mondani azt, hogy ebben mennyi pénz van, és nem lehet azt mondani, hogy azzal növekszik a kifizetés, hogyha csökkentjük a teljes összeget 10 milliárddal. Lehet, hogy én kisebbségemmel vagyok ezzel a véleményemmel. A kohézióban mínuszokba megyünk el, de a kategória, e, egyes A kategóriából teszünk át más pénzeket ide. Ami a regionális fejlesztési alapot illeti, Olbricht úr a jelentéstevő, és ő egy er, forradalmi ötletet szeretne megvalósítani. Azt javasolta, teljesen más ez, mint a bizottság javaslat, tehát ő azt javasolta, hogy azok az országok, amelyek fejlett régiókkal rendelkeznek, és hozzáférnek a regionális fejlesztési, fejlesztési alaphoz, infrastruktúrás és közlekedési beruházásokhoz, amire eddig nem volt lehetőség, ő azt mondta azt, hogy ez nem csak a KKV-ket fogja segíteni, hanem nagy vállalkozásokat is. És jelenlegi pénzügyi finanszírozási szakaszban erre nem volt lehetőség. Én támogattam őt, hiszen ő azt mondta, hogy nem minden Brüsszelben kell eldönteni. A tagországokban kell dönteni ezekről, az adott kereteken belül, amelyet Brüsszelben rögzítenek. Tehát nem városok listája lesz majd, hanem régiók listára, akik eh, hozzáférhetnek az 5%-os eh, támogatáshoz az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Én úgy gondolom, hogy ami a költségvetést illeti, Nem vagyok biztos abban, hogy mi történik majd az európai összekapcsolási facilitással. Nem tudom, hogy az Európai Parlament többsége ezt meg fogja majd szavazni. Nagyon óvatosaknak kell lennünk az utánkövetésben. Meg kell néznünk azt, hogy ezek a projektek valóban jobban megvalósíthatóak-e, és a bizottságot is meg kell kérdeznünk a rallokról, hiszen ha ezeket a projekteket nem valós, valósítják meg, akkor itt egy óriás ébáról van szó sajnálatos módon, és a bizottságot nyomás alá kell helyeznünk. Ha azt mondjuk, hogy ha 10%-ot elveszik, illetve 10 milliárdot, akkor válasszák ki a jobb projekteket, és ne engedjék meg azt, hogy ezek ne valósuljanak meg, hiszen a nap végére eh, hiányozni fog eh, a pénz a kohéziós projektekhez. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Monsieur Alfonsi. Köszönöm szépen, Alfonsi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a javaslat, amit a jelentéstevő megfogalmazott, a mobilizálás annak érdekében, hogy fennmaradjon a kohéziós alap, az előző programozási e, időszakhoz képest is. Mi őt támogatjuk, és úgy érezzük, hogy az európai politika legfőbb elemeit megvalósulnak, és ahogy Vógan kollégánk elmondta ma, itt egy nagyon fontos multiplikátor effektről is szó van a válságon való áthidalásban, a hosszú távú perspektívákat illetően is, ezek léteznek, és azt gondolom, hogy nagyon káros lenne az, hogyha ezt az adót nem használnánk ki annak érdekében, hogy segítsük az európai régiókat, hiszen ők válságban vannak. Van egy pont, amit támogatni szeretnék a jelentésben. A kulturális örökséghez kapcsolódó tevékenységeket jobban kell támogatni. A regiben a jelentéstevő módosított nyújtott be, annak érdekében, hogy a hatos prioritás megjelenhessen a célok között. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos prioritás, és a kulturális örökség fejlesztése illetve a kulturális örökség felhasználása a gazdasági fejlődés érdekében sokkal fontosabb, mint ahogy ezt a tagországok elismernék. Hiszen ez egy forrás Európában, és nem aknázzák ki megfelelő mértékben, úgy érzem, kedves kollégák. A Baszkföld egyik aggodalma az, hogy esetleg Korzikához csatlakoznának. James Ellis. Eh, tudom, hogy a baszk földöt képviseled, vagy érdekeit képvisel, képviseled, értem, amit mondasz. Egyáltalános megjegyzésem van az alapokhoz kapcsolódóan, illetve csatlakozom ahhoz, amit Vó kolléga, a kolléga mondott a tárgyalásokat, illetően is a parlament és a tanács között, a pénzhelyhasználását, illetően a munkahelyteremtésben. Andor úr egy nagyon érdekes beszédet tartott a hercogasszony által elnökölt ülésen. Ha megnézzük azt, hogy az információs technológiát hogy lehet felhasználni, akkor ezt is lehet a széles sávú mobil hozzáférés érdekében is, és ez gyakran a befektetés középpontjában áll, a kis és középvállalkozások számára rendkívül fontos az, hogy kapcsolódjanak egymáshoz. Fontos, hogy ezt a bizottság is lássa, különösen ha megnézzük a 2020-as stratégiát, illetve az alapokat illetően. Éppen ezért von kollégától és Gocolino úrtól azt szeretném kérdezni, azt, hogy megpróbáljuk visszavezetni az embereket a munkaerőpiacra, akkor a digitális technológia aspektusainak mekkora részét veszik figyelembe az alapoknál, a regionális alapnál, a kohéziós alapnál és a szociális alapnál. Hiszen itt óriási összegekről van szó, a connectivity javaslatnál a digitális rész 9 milliárdot tesz ki. Hogyha szélesebbet szeretnénk az egész Európai Unióban, akkor meg kell néznünk a célokat is, az eredetiek kitűzött cél nem valósul meg, illetve itt lemaradások vannak, éppen ezért felteszem azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk leginkább megteremteni a, az értékeket. Hát hogyan tudjuk visszatérülővé tenni ezeket a befektetéseket annak érdekében, hogy támogatjuk a közhatóságokat, nemzeti hatóságokat, annak érdekében, hogy a széles sávú hozzáférés megvalósuljon. 300 milliót küldtek vissza két tagországtól, mert ezeket nem használták fel, és jelentős vita folyik erről a témáról. Mert hogyha egy új pénzügyi perspektívát szeretnénk elfogadni, akkor meg kell nézni ezt, hogy mit szeretnénk elérni. Derek vonhoz intézem a következő kérdést jelentős beruházásoknál megnézzük a prioritásokat a következő MFF tekintetében, akkor a következő a kérdésem, hogyha a projekt kötvényeket tovább visszük, azt gondolom, hogy eh, az én frakcióm ezeket a kísérleti projekteket támogatná, akkor meg kell néznünk azt, hogy ez mennyire támogatja az infrastruktúrát, illetve mennyire járulnak hozzá a rugalmassághoz. Köszönöm. James, Dominique Riquet. Köszönöm, James, Dominique Riquet. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni arra, amit éppen most hallottam, és egyébként elnézést kérek a késésért, egy másik szakbizottságban elnököltem. Tehát a, csatlakoznék a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatos probléma felvetéséhez, az első általános megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogyha mindannyian egyetértünk abban, hogy erőforrásokat az erőforrásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, és ugye ezt védjük meg ebben a szakbizottságban, illetve a többi szakbizottságban is. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzforrásokat úgy akarjuk felhasználni, hogy megfelelő eredményeket biztosítsunk, gondolok itt a, a Súrbizottságra, illetve az Európa 2020-ra. Nagyon fontos, hogy valóban az infrastruktúra segítségével megvalósuljanak ezek a beruházások. Ami pedig a kohéziós alap 10 milliárdját illeti, egy-két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban, és az első ezek közül azt mondjuk, hogy ezt a 10 milliárdot egy másik szabályozásba tesszük át, de hát most egy olyan pénzügyi keretről beszélünk, amely még nem körvonalazódott teljes mértékben. Tehát arról beszélünk, hogy a kohéziós alapból elveszük és áttesszük egy másik helyre, de hogyha ezt a 10 milliárdot elvonjuk, és áttesszük a Connecting Europe facility akkor, akkor ugye ez nem kapcsolódik majd a ne, nem megfelelően fog ez megvalósulni, hiszen a Connecting Europe Facility bevaló áttétel, ez nem megfelelő lépés, hiszen ez, ez különösen veszélyes gondolat, ez az áttét, áttétel, hiszen azt látjuk, hogy itt a pénzeket két felé vették, amit pedig Godmanis úr elmondott. A Connecting Europe Facility-ben a kohéziós 10 milliárd euró szigorúan a kohéziós országokba kerülne, tehát ez nagyon fontos leszögezni. Aztán másodszorban megvannak a kritériumok, a kohéziós kritériumok. Megvan a társfinanszírozási kapacitás, 85%-ig, illetve ott vannak az egyéb kritériumok is. Ennek a rendszernek az előnye az, hogy a kohéziós országok valóban határozottabb és erősebb technikai segítséget kapjanak a a technikai kérdésekben, egy konkrét területen, illetve a kohéziós országok részt vehessenek a saját infrastruktúrájuk helyreállítására, illetve bővítésére, gondolok itt a telekommunikációra vagy az energiára. Tehát valóban kapcsolódhatnak Európához, és egy európai hozzáadott értéket hozhatnak létre, és ezt konkrétan meg kell védeni a Connecting Europe Facility-ben, a CEF-ben. hogyha nagyon rossz gondolat lenne elvenni a CEF-től pénzeket és áttenni a kohéziós alapba. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kohéziós országoknak segíteni tudjunk, méghozzá harmonizált formában a jó projekteket támogathassuk, amelyek hozzáadott európai értéket hoznak létre. Nem szeretnék eh, tovább menni ebben, de nagyon fontosnak tartom, hogy hatékonyak, hatékonyak legyünk, és hatékony projekteket eh, támogassunk. Ami pedig a távközlést illeti ezen a területen, szeretném felhívni a figyelmet arra, és ez ugye világos, világos a CEF keretében is. Egyrészt, amikor a telekommunikációs beruházásokról beszélünk, akkor mindenki a kapcsolódási hálózatról, az optikai szálakról, ezekről, ezekről gondolkodik, de itt a szolgáltatási platform, a fejlesztés az, ami terítéken van. Egy anekdotikus példát is szeretnék mondani. Ebben egy amerikai könyvtár meg akarta menteni a meg akarta menteni a, a könyveket, az iratokat, és ott pontosan ugyanebbe az irányba halad, mint a, mint a CEF. A gazdasági világ Ban mit is látunk? Azt mondják a szereplők, a gazdasági szereplők, hogy nem feltétlenül van szükség Európára a nagy optikai hálózatokat illetően, de azt hiszem, hogy senki nem mondja ki az igazságot. Valóban szükség van forrásokra a megfelelő szolgáltatás biztosításához. Kíváncsi vagyok a Költségvetési Bizottság véleményére ebben a témában. Azt kérem, hogy nézzék meg pontosan ennek az intézkedésnek a hatékonyságát. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy a kohéziós országoknak előnye származhat a CEF-ből, de nem tudom, oda kell erre figyelni, hiszen nincs pénz a CEF-ben, és most már a kohéziós alapokban sincsen, tehát teljes mértékben támogatom azt, hogy a 10 milliárd maradjon a helyén, természetesen jogilag biztosítékokra van szükség, hogy valóban a, a kohéziós országokba kerül ez megfelelő formában, hatékonysággal, ez teljesen legitim, de ne tegyük ezt át egy olyan másik területre, amely nem biztosít feltétlenül hatékonyságot. Göran uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetési bizottság részéről én vagyok a jelentőség, jelentéstevője a Connecting Europe facility és most pedig a kohéziós politika és a CEF kapcsolatáról beszélünk. Röviden szeretnék szólni, hiszen egyetértek Riki úrral a megjegyzéseit illetően. Egy-két dolgot szeretnék megismételni, illetve hangsúlyozni egyrészt. A kohéziós alap célja sosem az volt, hogy valamilyen feltételt nélküli költségvetési támogatást nyújtsunk a, költségvet- a kohéziós országoknak, nem ez a lényeg, hanem az, hogy európai hozzáadott értéket képviseljen. Az pedig, hogy a 10 milliárdot elhatároljuk a CEFRE, azt jelenti, hogy nem veszünk el semmit a kohéziós országoktól. Mind a helyén marad a kohéziós országokba történő beruházásokat szolgálják, azonban a hozzáadott európai értéket szeretnénk megemelni, egy európai stratégia részeként szeretnénk a kohéziós országokat jobban kapcsolni Európához, ez pedig első számú prioritás. Ehhez pedig a CEF-en belül kell, hogy legyen ez az összeg, hiszen ennek van egy keleti és nyugati része, van egy északi és déli része, és az alapvető gondolat, emögött az, hogy egy egész európai architektúra, egy egész európai stratégia részét képezi ez, azonban garantáljuk, hogy ez a 10 milliárd a kohéziós országokba kerül majd beruházásra. Tehát azt hiszem nagyon fontos ezt tisztázni, mert néha úgy tűnik, hogy az emberek azt gondolják, hogy a kohéziós országból elveszünk valamit, és betesszük az egész struktúrába, amely keretében elveszíthetik ezt a beruházási lehetőséget nem, ez továbbra is a kohéziós országokba, a kohézióra, a beruházásokra irányul majd, de egy nagy európai stratégián belül kerül majd koordinálásra. És ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen így a kohéziós kiadásokat jobban meg lehet majd védeni. Hiszen ez egy nagy általános európai stratégia részét képezi, méghozzá nagyon magas európai hozzáadott értékkel. És azt hiszem, hogy ezt valóban tisztázni kell, mert hogyha eltérünk ettől a gondolattól, tehát hogyha nem támogatjuk azt, hogy ez a CEF részét képezze, akkor szerintem sokkal-sokkal nehezebb lesz megvédeni majd ezt a tagállamokkal szemben. Tehát tényleg itt arról van szó, hogy az európai hozzáadott értéket emeljük azáltal, hogy beletesszük a CEF-be. Ezt pedig fontosnak tartom. Ködmenész úr. Perhaps I was not very, very precise. Hát, nem voltam eléggé pontos. Értem, hogy a pénzt nem a kohéziós országok túlveszik el, mégpedig teljes mértékben, de van egy nagy különbség, hölgyeim és uraim, a kohéziós alap ma minden ország között megosztásra kerül. Lisszabonban 2005-ben erről döntés is született. Minden egyes kohéziós ország kap valamennyi pénzt ebből. És a 10 milliárd a CEF kapcsán azt jelenti, hogy csak azok a kohéziós országok, amelyek megnyerik a projekteket, az interkonnektivitási projekteket, az energiaszállítás témájában a projekteket, illetve a digitális témai projekteket, csak ezek az országok kapnak eh, pénzt. Ezt ettől pedig azok tartanak, akik úgy érzik, hogy nem fognak nyerni ebben a versenyben. A regiben is láttam ezt, nagy az aggodalom. Kik tudja garantálni azt, hogyha a kohéziós országok sorrendjében X helyen szereplünk, akkor ki garantálja azt, hogy megkapjuk a pénzt? Senki nem tudja ezt garantálni. A bizottság azt mondja, hogy a minőségi projektet nyújtanak be, akkor megkapják a pénzt, ha pedig nem, akkor nem. Én nem mondtam azt, hogy elveszik a pénzt a kohéziós alapból, megmarad benne, de nem jelenlegi, a jelenlegi feltételek között. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem. A regi jelentéstevőnek a javaslata nem világos a számomra. Nézzük meg az elméleti kapcsolódást Svédország, Észtország, Lettország között. Magyarország és Ausztria között. Az első partner kohéziós ország, a másik pedig nem. Akkor nem világos a számomra azt, hogy a CEF másik részéből veszik el ezt a pénzt, vagy nem. De világos a számomra az, hogy az interkonnektivitást így kell fejleszteni, hiszen erre szükség van. Egészen eddig eh, minden nagyon rossz volt, a teritoriális integráció is, és nagyon sok példája van annak, hogy mi a helyzet az autópályákkal, a hidakkal. Meg kell magyaráznunk azt, hogy ez a piacgazdaság. Itt versenyezni kell egymással a projektekért, és ezt világosan ki kell mondani. Nem gondolom, hogy ezt fel lehetne osztani minden egyes ország esetében, nem kaphat ebből mindenki egy kis szeretet hiszen a hozzáadott értéki teljes mértékben elveszik. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga, Salvador. Pues a mí me cuesta mucho entender el razonamiento del colega Godmanis. Nem értem azt, amit Godmanis úr érvként megnevezett. Ezek a projektek még mindig prioritást élvező projektek az interkonnektivitás szempontjából, és világos az, amit az Európai Bizottság javasolt. Úgy érzem, hogy itt nincsenek bizonytalanságok, mi szerint a kohéziós alapokból ne a kohéziós országokat támogatnák. Itt azonban a speciális projektekre gondoltak, Ami pedig a regionális politikát illeti, nem gondolom, hogy ezt gondolta az Európai Bizottság és a Tanács és az Európai Parlament sem. Ezeket a kohéziós összegeket felhasználják olyan projektek esetében, amelyek határokon átnyúló projekteket érintenek és hozzáadott értéket teremtenek. Van egy kérdésem a jelentéstevőhöz. Induljunk ki abból, hogy mondjuk kevesebb pénz áll rendelkezésre. A Connecting Europe Facility számára Azt gondolom, hogy ez a 10 milliárd eurót is érinteni. Tehát, hogyha egy CEF az általános vitán kívül maradna, akkor ez nem érinti az általános kiadásokat. Köszönöm, Szávador, két megjegyzést teszek, és utána majd a jelentéstevő reagál a felvetésekre. Támogatom mindazt, amit Görán mondott a kohézió filozófiáját illetően. El kell kerülni azt, hogy a kedvezményezettek úgy érezzék, hogy csak joguk van, és nincsen feladatuk. A pénz automatikusan érkezik hozzájuk. Ez nem igaz. És amint megkapták a pénzt Brüsszelből, így ez az ő pénzük, és azt teszik vele, amit akarnak. Elképzelhető az, hogy az európai költségvetés egy része kizárólag a költségvetési alapok átcsoportosítását fedezi az európai országok gazdagabb fele felé. Sok tagországban vannak pénzügyi szabályozások, mégpedig nemzeti szinten, és ezzel automatikusan megszerveződik az átszervezés. Például Németországban a az áfa egy részét a gazdagabb tagországok kapják meg, és azt teszik vele, amit akarnak. A regionális és kohéziós politika filozófiája azonban nem ez. Azok az eszögök, amelyek rendelkezésre állnak európai szinten, túlságosan gyengék. Nem tehetünk úgy, mintha a szegény és a gazdag országok között erőteljes átcsoportosítást tudnánk megvalósítani. Tehát a filozófia az, hogy pénzügyi és költségvetési szempontból könnyítsünk a kevésbé, szegé, kevésbé gazdag országokon, kevésbé gazdag régiókon, de az európai politikák keretében oda kell figyelni a hozzáadott európai értékekre, a beruházásoknál, az akcióknál, hiszen ezekkel kapnak finanszírozást, és mindez alapvető fontosságú. A második megjegyzésem és mindjárt visszatérek arra, amit az imént mondtam. Hogyha módosítókat szeretnénk megfogalmazni, mégpedig számokkal, akkor oda kell figyelni arra, amit javaslunk a véleményünkben. Én úgy érzem, hogy az egyetlen szám, amit előtérbe helyezhetünk, problémamentesen, az összefüggésben áll a már korábban meghozott döntéssel, amelyet a parlament meghozott. Természetesen a Súr Bizottság jelentésével összhangban, illetve más szavazások is lesznek a plenárison. Alfonzi úr felhívta figyelmet Sanchez Schmidt asszony jelentésére a határokon átnyúló együttműködésről, de óva intenék eh, attól, hogy eh, ebből lépjünk ki, mindabból, amit a parlament egyszer már megszavazott, hiszen ezzel két kockázatot is vállalunk. Egyrészt azt a kockázatot, hogy a saját manőverezési lehetőségeinket csorbítjuk, hogyha már előre bejelentettük azt, hogy mi lesz az elképzelésünk bizonyos politikák esetében. És ezt azért tettük meg bizonyos politikák esetében, más politikák esetében pedig nem. Akkor ez azért volt, mert bizonyos politikákat előtérbe helyeztünk. A második kockázat pedig az, hogy ellentmondásba kerülünk a saját doktrínánkkal, és mindazzal, amit más szakbizottságok mondtak a parlamentben. Most arra invitáljuk őket, hogy vegyek fel a kapcsolatot a tanácsra, úgy, hogy ne nevezzenek meg számokat. Tehát a számok megnevezése nélkül nem szabad tehát nekünk sem rossz példát mutatni. Vagy döntsünk úgy, hogy megváltoztatjuk a taktikánkat, tehát nagyon fontos, hogy a kontaktcsoportban is beszéljünk erről. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, jelentéstevő úr. Ha szeretne reagálni, akkor parancsoljon. Mm, jó io volevo Tisztelt kollégák, két megjegyzéssel élnék, metodológiai jellegűekkel. Számokat említettem azért, hogy egy problémára világítsak rá. Véleményt kell készítenünk egy konkrét kohéziós alapról, és megnézni a rendeletet, a szabályozást. A számok azonban az általános struktúrás alap vonatkoznak. vonatkoznak. Azért említettem meg ezeket a számokat, mert egyértelmű, hogy nem egyezik a két oldal. Természetesen nem a csillagoseget kérjük, de azért legyünk óvatosak. Nagyon nagy az elvárás a CEF és a kohéziós alappal szemben. Ezeket nem tudjuk megvalósítani, nem lesz, lehet, nem lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Két fő célkitűzés összpontosul ezekre az alapokra. Egyrészt az Európa 2020-as stratégia, illetve a területi célok. Ezekre sokkal-sokkal nagyobb pénzforrásokat kellene szánnunk, és ugye ezek most hiányoznak, és ezt kell beletenni a jelentésbe. Ne tegyünk még bele más dolgokat, hiszen a kohéziós alapprogramot, illetve a CEF programot terheljük olyan elvárásokkal, tesszük tele, amelyeket sosem tudnak ezek majd teljesíteni. Az elmúlt években ráadásul olyan tapasztalatokra tettünk szert, miszerint a költési kapacitás bizonyos dolgok aláásták a régiók és az országok esetében, többek között a stabilitási csomag. Vannak olyanok, amelyek egyetlen egy eurót sem tudtak elkölteni a stabilitási csomag stabilitási paktummal kapcsolatos probléma miatt. Tehát most ott vannak a, a nagyon is határozott és erős makrogazdasági feltételek, és a struktúrás alapokba, illetve a kohéziós alapba új köztes vagy átmeneti régiókat veszünk be, és természetesen ugyanakkor kevesebbek a forrásaink. Tehát ezeket a problémákat nem adatokkal kell megoldani most, vagy nem így kell rámutatni, hanem azt kell mondanunk, hogy a célkitűzések és a források között javítani kell az egyensúlyt, a megfelelést. Tehát ezt kell hangsúlyozni a jelentésben, mind a két jelentésben így gondolom, és azt kell kérnünk, hogy ugyanazok a források maradjanak meg. A 2011-es döntésekre utalva. És második megjegyzésem, ami a CEF, a Connecting Europe Facility kérdését illeti. Nos, nem tudom, hogy honnan jött ez a 10 milliárdos összeg. Azt gondolom, hogy a bizottság esetleg stratégiai projekteket szeretne létrehozni, illetve megvalósítani a CEF keretében, legalábbis remélem. De miről is beszélünk? A kapcsolódási forrásokra összpontosítunk, tehát a közutakra, illetve vasutakra. Itt nincs semmi más, nincsen digitális kapcsolat, ezek más forrásokhoz tartoznak. Ennek a kezdeményezésnek a lényege az az tulajdonképpen, hogy a forrásokat valóban tudjuk használni, fel tudjuk használni. Tehát nem, arról van, nem az 50 plusz 50-ről van szó, hanem 85-15-ről, tehát nagyobb az európai hányad, azon országok esetében, amelyek használják a kohéziós alapot, azonban a, a források kiosztása arányos, tehát azok az országok, amelyek a kohéziós alapba tartoznak, azok élveznek előnyt. Nagyon örülök ennek a mai vitának, élénk és érdekes vita volt. A megfelelő problémákra mutattunk rá, és azt hiszem, hogy a módosítókkal, illetve a következő napok munkáival valóban egy olyan jelentés születik majd, amelyet az egész bizottság támogatni tud. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell mondanom, a módosítók beadásának határideje június 1 tehát holnap délelőtt 10 óra. A Kocolino jelentésről június 20-21-i szakbizottságülésen szavazunk majd, így lehetővé tesszük azt, hogy a regi július 10-11-én elfogadja a saját jelentését, és majd nyár után kerül sor a plenárisra. Köszönöm szépen Kozolino úrnak a munkáját, most pedig Kozlovszki úrnak adom át a szót. Két különböző jelentésnek ő a felelőse. Kezdjük a 12-es napi rendi ponttal, ami pedig a nukleáris biztonság együttműködési eszköz létrehozása. Panie Przewodniczący. W odpowiedzi na globalne wyzwania oraz potrzeby skoordynowań działań w skali... Köszönöm szépen. A cél a globális kihívásokkal hogyan birkozunk meg. A bizottsággal együtt kell működni a nukleáris biztonság együttműködés területén. Ez az új eszköz nagyon fontos, a nukleáris területen való együttműködéshez. Már 90 óta folyamatosan fejlesztjük ezt a munkát. A végcél az, hogy a nukleáris biztonság kihívásaival megbirkozunk, másrészt pedig a sugárzással kapcsolatos veszélyeket visszaszorítsuk harmadik országok vonatkozásában. Itt természetesen a, ez a terület folyamatosan átalakulóban van, tehát bizonyos célok már elavultak. Például a Csernobili erőmű szanálása, hiszen ez már bezárt, és éppen ezért a forrásokat más célokhoz kell terelni. 2014-2020 időszakra vonatkozóan új prioritásokat kell meghatározni, a különböző anyagok elhelyezése, illetve ártalmatlanítása lehetnek ilyen prioritások. A harmadik országokkal folytatott eszmecsere és szakvéleménycsere is nagyon fontos. A karbantartás és a az atomerőművek szabályozása. A bizottság javaslata a nukleáris biztonság együttműködése terén szerepelni fog a 2014-2020-as költségvetésben. A tervek szerint 5,8%-os növekedést kellene elérni. A pénzügyi kereten belül további 560 millió euró állna rendelkezésre az eszközhöz, tehát a következő többéves pénzügyi keretben ez a növekedés várható. Indikatív programok lesznek, amelyek meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket fognak felvázolni. És most a főbb kihívásokról szeretnék szólni. Először is a bizottság javaslatában az átláthatóság, a rugalmasság, az egyszerűsítés a fő elemek, és ehhez kapcsolódnak megvalósítási, végrehajtási szabályok. A végrehajtási jogszabályok révén ez az eszköz egységesebbé válhat. Jobb koordinációra van szükség, európai és nemzeti szinten az a nukleáris biztonság területén ezen kívül nagyobb következetességet, komplementaritást kell biztosítani más országokkal, illetve nemzetközi szervezetekkel. Nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, tehát a forrásokat a lehető hatékonyabban kell felhasználni, és más eszközökkel összhangban. A nukleáris biztonság rendkívül fontos, és szeretném kiemelni, hogy a nukleáris biztonság területét tovább kell fejleszteni. Biztosítani kell, hogy a legszigorúbb biztonsági standardok megvalósuljanak. Végezetül pedig lehetővé kell tenni, hogy a kedvezményezetek hozzáférhessenek a forrásokhoz. És ez vonatkozik a szomszédos országokra is. Hangsúlyoznám még, hogy a tagjelölt országok és a szomszéd országok közül több is rendelkezik atomerőművel, vagy tervez atomerőművel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Németországból, az egyik legnagyobb tagállamból jöve, el kell mondanom, hogy Németország úgy döntött, hogy bezárja az atomerőműveket, és nem feltétlenül beszélhetünk arról, hogy az atomerőműve, új atomerőművek épülnének számukra komoly problémát okoz a nukleáris biztonság. Egyet értünk azzal, hogy a nukleáris biztonsági együttműködési eszköz nagyon fontos szerepet játszhat a régi, meglévő atomerőművek biztonsága szempontjából, ugyanakkor viszont kétségeink vannak az eszközzel kapcsolatosan, elsősorban ami a földrajzi hatáját illeti. A bizottság gyakorlatilag az egész világra kiterjedt dően javasolja ezt. Nem tudom, hogy az EU miért finanszírozza mondjuk Afrikában a nukleáris erőművek biztonsági intézkedéseit. Éppen ezért olyan stratégiákra és keretekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a radioaktív hulladék anyagok és fűtőanyagok, elhasznált fűtőanyagok biztonságosan ezeket biztonságosan lehessen kezelni. Az eszközt fel lehetne használni az Európában keletkező radioaktív sugárzó hulladék elhelyezésére, illetve kezelésére, akár harmadik országban. Miért javasolunk azonban ekkora növekedést? Első pillantásra úgy tűnik, hogy az igény nem akkora, mint korábban volt, és új technológiák valósulnak meg világszerte. Itt nem feltétlenül a, csak a meglévő atomerőművek biztonságáról van szó, hanem a jövőben építendő atomművek megfelelő biztonsági kialakításáról is. Tehát én nem osztom a jelentéstevő következtetéseit, és a bizottságtól szeretném megtudni, hogy itt a rejtett terv esetleg az, hogy a kevésbé fejlett országokba menjenek a fejlesztések, és hogy kivigyük, exportáljuk-e a radioaktív hulladékot, ugyanis ez szerintem nem egy felelős magatartás az érintett országok részéről. Madame Muñiz de Urquiza. Gracias, eh, presidente. Bueno, nosotros estamos básicamente eh, de acuerdo, por supuesto. Köszönöm szépen. Alapvetően egyetértünk a nukleáris biztonsággal, illetve hogy bizonyos intézkedésekre szükség van mindehhez. A bizottság közleménye szerintem nem utal semmiféle rejtett tervre, vagy mm, napi rendre, ami harmadik országokban történő atomerőművek építésére irányulna. Szerintem a biztonságot a bekövetkezett balesetek tükrében kell vizsgálni. Az általános hatását. Az EU-nak mindebben fontos szerepe van, és itt elő kell segíteni a biztonság kérdését, mind az emberek, mind pedig a technika vonatkozásában. Az nukleáris energia a mindennapunk része. Miután Egyet érthetünk abban, hogy Kozlovszki úr jelentése eléggé szigorú, ami a költségvetést illeti, komplementaritásról szól, következetességről, átláthatóságról, a pénzügyi eszközöknél alkalmazott általános szabályokra utal. Ugyanakkor van egy rész, egyfajta ideológiai rész, ami nem teljesen világos számunkra, említi a földrajzi hatályt is. Nyilvánvalóan mi a nukleáris biztonságot támogatjuk, és fenn kell tartani a nukleáris energia gazdaságosságát. A, az indoklásában a nukleáris energia gazdasági fejlesztéséről szól. Ezzel nem tudunk egyetérteni, ami pedig a földrajzi hatályt eh, illeti. Itt eh, a csatlakozás előtt álló, illetve a szomszédos eh, országok vonatkozásában beszél a hatásokról. A nukleáris biztonságnak szomszédos országokra történő korlátozása annak érdekében, hogy megakadályozzuk a minket érintő baleseteket, szerintem egyoldalú politika. Szerintem ennek a politikának globálisnak kell lennie, és a közel múltbeli japán katasztrófa erre szerintem nagyon jól rávilágított. Japán ugye nem szomszédos ország, de velük is erősíteni kéne a nukleáris biztonsági együttműködést, úgy mint a közepes és magas jövedelmű partner országokkal, hiszen elsősorban ők fognak nukleáris energiába beruházni. Tehát szerintem a földrajzi hatályt nem kellene csak a tagjelölt, illetve szomszédos országokra korlátozni, hanem más országokra is kellene terjeszteni mégpedig azért, mert ezek az országok azok, ahol már folynak atomerőmű programok, vagy ilyenben gondolkodnak. És ez nem vonatkozik, mint ahogy Trüppel asszony is mondta, a fejlődő országokra. Hogy mi történik az Európában keletkező hulladékkal? Itt nem beszélhetünk arról, hogy harmadik országokba visszük ezeket ki, vagy ezáltal próbáljuk őket befolyásolni. Tehát módosítókat fogunk készíteni az önéhez képest, ami pedig a költségvetési szempontokat illeti, a komplementaritást, a következetességet, az átláthatóságot és összhangot más európai politikákkal. E szempontból elfogadható a jelentés. és meg kell várnunk, hogy mi lesz a végső szám, amit a bizottság javasol. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én hozzászólásom is Nyúnyis asszony véleményéhez kapcsolódik. Német szociáldemokrataként egy olyan ember vagyok, aki már a saját pártja belül is küzdött az atomenergiával való kilépésért. Tehát itt eh, én úgy érzem, hogy ennél a programnál alapvető fontosságú az, hogy eh, az atomerőművek továbbítését illetően megvás, megnézzük azt, hogy mennyire biztonságosak. Tehát, hogyha ezek az erőművek működ, már működnek, akkor meg kell néznünk azt, hogy ezek mennyire biztonságosak. Elhangzott az, hogy abszolút biztonság nem létezik, de ezt azt gondolom, hogy itt a Költségvetési Szakbizottságban nem tudjuk megoldani. Viszont eh, ahol az Európai Unió támogatni eh, támogatja ennek a technológiának a bővítését, ott nekem egy problémám van, és a bizottsághoz is intéznék egy kérdést. Ennek a prog- programnak a tartalma hogyan kapcsolódik azokhoz az összegekhez, amelyeket az Európai Unió költségvetéséből arra fordítunk, hogy Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában leépítsük az atomerőműveket. Az Európai Szemőszék egyik jelentése azt prognosztizálja, hogy ezeknek az atomerőműveknek a leépítése még több időt vesz igénybe, mint 2020-ig. Tehát az Európai Számőszék ezzel csak egy plusz bizonyékot teremt, és 2500 milliárd eurót jelölnek meg szükséges összegként. Tehát 3-400 millió eurónyi pluszt tesz ez szükségessé az európai költségvetésből, és meg kell nézni azt, hogy Mindez hogyan viszonyul a programnak a tartalmához? Én ezt meg szerettem volna kérdezni a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm. Jelentéstevő úr, szeretné -e levonni a végkövetkeztetéseket? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, köszönöm szépen, hogy ezt a problémát különböző szemszögből világították meg. Azt gondolom, hogy ez egy megfelelő megközelítés. Fontos, hogy a kockázatot felosszuk fel. Nem szabad csak egy energiahordozóra összpontosítani, hanem sokrétű energiahordozókra. Természetesen a megújuló energiaforrásokat, az atomenergiát, konvencionális, nem konvencionális formákat is mérlegelnünk kell. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés lehetőséget biztosít arra, hogy megnézzük, hogyan tud Európa függetlenné válni más országoktól az energiaellátásban. Természetesen fenntartásaikat tudomásul veszem, és június 7-éig lehet módosító benyújtani. El fogom olvasni javaslataikat, és utána szívesen egyeztetek még azokkal a képviselőkkel, akik ma hozzászóltak a vitához, annak érdekében, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani. Köszönöm szépen! Egy ilyen típusú téma az atomenergia, felvett biztonsági kérdéseket, és fontos, hogy itt konszenzus legyen mindazon közök, akik támogatják az atomenergiát, és mindazok között, akik ezt ellenzik. Akik támogatják az atomenergiát, fontos, hogy a biztonság szempontja is érvényesüljön, illetve fontos, hogy a két fél között egyensúly valósuljon meg. Éppen ezért nagyon fontos széles körű többséget találni ehhez a témához. Van még egy további pont, amely Kozlovszki úr témája, ez pedig a 13-as, a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz. Kozlovszki úr parancsoljon. Köszönöm szépen. A legfőbb pontokat szeretném bemutatni a rendelettervezet kapcsán. Itt az új fejlesztési együttműködési eh, finanszírozási eszközről van szó. Ennek az eszköznek az a célja, hogy a szegénység ellen felvegye a küzdelmet, és azt gondolom, hogy a bizottság szeretne ezzel egy olyan eszközt teremteni, amely nélkülözhetetlen a több éves pénzügyi keret céljának eléréséhez. A bizottsági javaslat jobb koordinációt szeretne elérni, jobb tervezést és programozást az összes érintett ország között. Ez az európai intézkedés, ez az európai eszköz jól kiegészíti a nemzeti fejlesztési támogatási programokat. A bizottság eh, saját hatáskörében is dönthet, de közösen a tagországokkal együtt is. Amikor az Európai Unió fejlesztési támogatást nyújt, akkor ezzel a szava hihetősége is eh, fontos, hogy eh, intakt maradjon. regionális kezdeményezéseket is szeretnénk ezzel jobban bevonni, mint például az Európai Unió és az Afrikai stratégiát. Fontos, hogy egyszerűsügy, egyszerűsödjön a támogatáshoz való hozzáférés a kedvezményezettek számára, és a bizottság szeretne differenciálni és ott összpontosítani az eszközöket, ahol ezekre leginkább szükség van, illetve ahol a leginkább le lehet küzdeni a szegénységet, illetve a legnagyobb hatást ki lehet fejteni. Szeretnék ennek a bizottsági javaslatnak a költségvetési hatásaira kitérni. A bizottság azt javasli, hogy 2014 és 2020 között növel, növeli az eszközök mértékét, mégpedig 18%-kal. Ez azt jelenti, hogy a 17,1 milliárd euróról majdnem 20 milliárdra a következő pénzügyi finanszírozási időszakban. A jelenlegi eszközzel ellentétben az új rendelet szeretné elérni azt, hogy az összegek bizonyos részét eh, eh, ne oszták szét, hanem ezeket előre nem látható eseményekre tartsák fenn. A hetes függelék tartalmazza a 2014-2020 közötti időszakot, és ezeket a, az adatokat a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében a bizottság aktualizálhatja. Ez az eszköz természetesen globális kihívásokra is hivatott reagálni, és az eszközök 31%-a olyan intézkedésekre való, amelyek az éghajlat, változásokat illeti, 12,7% a fenntartható energiákra, 20% az emberi fejlesztésekre, 28,4% az élelmiszerbiztonságra fenntartható mezőgazdaságra, és 7% a menedékügyi kérésekre és a bevándorlásra. Az én véleményemben utalok a következő fontos pontokra. Az a tény, hogy nagyon sok eszközt terveztek az éghajlat elleni küzdelem céljaira, illetve hogy ezeknek ne legyen negatív hatása az eszköz alapvető céljaira, tehát a szegénység elleni küzdelemre, a fejlesztési célokra, illetve a demokrácia, emberi jogok, jogállamiság, illetve a felelősségteljes kormányzás előmozdítására. A fejlesztési kiadások az Európai Unióban fontos, hogy eredményt orientáltak legyenek, különösen ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, hiszen ez az egyik legfontosabb cél. Nagyon fontos a koordináció az Európai Unió és a tagországok között, annak érdekében, hogy a kétszeresen elvégzett munkát elkerüljük. Az Európai Unió hosszú távon tud tervezni a több éves pénzügyi keret segítségével, és jó helyzetben van a koordinátori szerep betöltésében is. És van még egy további aspektus is, az Erasmus mindenki számára című program is megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjon ennek az eszköznek a keretében, és én szeretném azt, hogyha a megemlített összeget helyettesítenénk egy relatív százalékos arányjal. Hiszen ezek a számok még nem ismertek teljesen. Köszönöm. Je mon cher collègue. Köszönöm szépen, kollégák. Ugyanaz asszony. Gracias. Gracias, presidente. Eh, bueno, el... Köszönöm szépen, elnök úr. A fejlesztési együttműködés eszköze egy olyan eszköz, amelynek a hatáját, illetve hatáskörét Kozoszki úr kiterjesztette, és a hagyományos fejlesztésen túl a fiskális stabilitást is bevette. A fejlődő országok számára a fiskális stabilitás a gazdasági növekedés alapját adja. Ez szerepel most a módosító javaslatokban. Nem csak a Költségvetési Bizottság véleménye ez a komplementaritásról és az átláthatóságról, stb., hanem a fiskális stabilitást, mint a fejlesztés, a fejlődés egyik alappillérét nevezi meg a magánszektor, a KKV-k és a mikrovállalkozások szerepére hívja föl a figyelmet. Természetesen a magánkezdeményezések rendkívül fontosak a fejlesztés szempontjából, a fiskális stabilitás azonban nem tudom, hogy a fejlesztési támogatás feltételét, feltételét kell -e, hogy képezze. Ez nincs benne a bizottság közleményében, és nem lehet valamit csak így bevenni, anélkül, hogy a fejlesztési bizottság véleményét az ember figyelembe venné. Tehát a véleményünk az, hogy ez nem elfogadható, és van jó pár módosító javaslat erre vonatkozóan. Egyébként egyetértünk a többi módosítóval, amelyek az egyértelműséget, illetve az eszközkezelésének az átláthatóságát emelik ki, erre hívják fel a figyelmet. Valószínűleg ez a legbonyolultabb aspektusa ennek az egész csomagnak. Amit a bizottság mond, és mi is ezt gondoljuk, az az, hogy szükség van egy 20%-os benchmarkra a szociális fejlesztés, a társadalmi fejlesztés területén, és ezt meg akarjuk tartani. A bizottság azonban ezt kritizálja, azt mondja, hogy ez benne van, ez a benchmark benne van a preambulum bekezdésben, de nincs benne magában a törzsanyagban, szerintünk. A bizottság arról beszél, hogy a tematikus programok 20%-a a fejlesztésre összpontosít. Ide tartozik a növekedés, a munka, a magánélet, tehát túlságosan széles a meghatározás, ez hangzik el. Szerintünk ezt pontosítani kellene, és meg kell néznünk, hogy pontosan mit tartozik ide, hiszen itt a, a közjavakról, illetve a közszolgáltatásokról van szó a társadalmi, a szociális fejlesztés területén. Ugyanígy rendkívül fontosnak tartjuk a más Európai Uniós politikákkal való következetességet. Mindig azt halljuk, hogy a fejlesztési politika saját útját járja, és néha más politikákkal ellentétben van, gondolok itt a kereskedelmi politikára, vagy a mezőgazdasági politikára azonban a bizottság nem veszi figyelembe az Európai Unió működéséről szóló szerződést, amely kimondja, hogy a fejlesztési politika eh, milyen kapcsolatban lenne a többivel. Nem mondja ki, hogy következetes kapcsolatra van szükség a külső fejlesztési célok, illetve más területek között. Nos, szerintünk ezt módosítóval kellene tisztázni, más szóval az Európai Uniós politikáknak következeteseknek kell lenniük a fejlesztési célkitűzésekkel, amelyek benne vannak a külső fellépési célkitűzéseiben az EU-nak. Tehát nincs szükség a fiskális stabilitási utazásokra, szerintünk ez nem helyes, ebben nem hiszünk, vagy legalábbis nem gondoljuk, hogy ez feltétel nélküli célkitűzésnek kellene, célkitűzés kellene, hogy legyen. Ugyanakkor ott van az éghalat elleni harc, a szegénység elleni harc, illetve a környezetvédelmi fenntarthatóság. Szerintünk mindezeket a célokat tükröznie kellene a szakbizottság véleményének. Ezen kívül úgy érezzük, hogy a szociális fejlesztésnek meg kell kapnia az alap 20%-át pontosan definálva, hogy mi is a szociális fejlesztés, nem pedig egy ilyen általános nagy megközelítésre van szükség. Monsieur le rapporteur, vous voulez monter? Jelentéstevő úr, kér szót nem? Akkor rendben van. A jelentés határideje kicsit más, mint amit eddig láttunk, kicsit több időnk van, június 7-e dél a határidők módosító, határidő, módosítók benyújtásának határideje, és július 12-én szavazunk a Koszosz kijelentésről, a Fejlesztési Bizottság pedig csak szeptemberben szavaz majd erről. Tisztelt kollégák, a délelőtti napi rendünket kivégeztük, ez pedig azt jelenti, hogy délután csak a szavazásra szálljuk az energiáinkat, három órától, tehát mindenkitől azt kérem, hogy hozza el a szavazókártyáját, és a koordinátori ülésre 2 órakor, 14 órakor kerül sor, tehát az ülésünket megelőzően. Olmájer asszonyt is meghívtam erre a koordinátori ülésre, és Kocuszki urat is, mert a épületpolitikáról fogunk beszélni, a luxemburgi kád épület kapcsán, illetve az Európa Történelem házáról is szó lesz, amely ugye dédelgetett téma sok kolléga számára. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ezzel berekeztem a délelőtti ülést.